Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a munkát. Szavazással kezdünk Taylor úr jelentésével. A légi utasok jogai, szerzett jogaival fogunk foglalkozni. Kérem jelezze az a képviselő, aki nem hozta el a, kép, a szavazó kártyáját. Kramer úr, úr. Jó, akkor amikor szavaznak, akkor kérem jelezzék, hogy milyen értelemben szavaznak. And we'll now do a check, so the vote... Most pedig ellenőrzés következik, megnyitom a szavazást. Ellenőrző szavazás. As everybody Mindenki szavazott? Debra, te is szavaztál? Debra, ellenőrzünk. Szavaztál? Everybody legal, uh... Mindenkinek joga volt szavazni, minden rendben van? Igen. Jó, akkor úgy látom, senki sem próbált meg csalni ma reggel. Akkor kezdjük a szavazást. Taylor úr jelentése. A légiutasok jogairól szavazunk. Az IMCO 1-es módosításról szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadjuk. 16-os módosítás Pirker féle mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 15-ös tehát okafogyott egy 17-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. A 18-asról ellenőrző szavazást indítunk, megnyitom a szavazást. A néppártból egyel több szavazatot kaptunk. Egyel többen szavaztak. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-21 arányban. 15-21 arányban. Imkó 2-esről szavazunk. És a 4-esről egyben, mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 20-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszum. Az ECR azt kérte, hogy részenkéti szavazás legyen. Első rész. Az In Europe részig tart ez. És a második rész Up to the Statistic részig. Az első rész mellett ki van. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, el, tartózkodók, elfogadtuk. Következik a B kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 33-as módosítás, Marinescu féle. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. C kompromisszum, van egy szóbeli módosítás a szocialisták részéről, ez, ez, ezzel kapcsolatban van ellenvetés, nincs, akkor szóbeli módosítással a C módosításról szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 42-es módosítás, Marinescu féle. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es módosítás Chris Beck asszonytól mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük. a 49-esről ellenőrző szavazást rendezünk. Megnyitom a szavazást. Yeah. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Még van két plusz szavazat, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28-16 már 50-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk, köszönjük szépen. 51-es mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 51-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Plus two in favor. Everybody voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Van még két plusz mellette szavazás, tehát 22-21 arányban elfogadtuk. There's two without a voting card. Ketten voltak, akiknek nincsen ugye szavazókártyájuk. Elfogadtuk. Elfogadták az elején, hogy az is szavazhat, akinek nincs itt a kártyája. 48-as. 48-as, az okafogyottá vált, elnézést kér az elnök. Az 52-esről szavazunk, olyan lesz Enderféle. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. 52-esről szavazunk, a Szender módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Kettő plusz mellette még, tehát akkor 24-21-ben elfogadunk. Elkompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 68-as poszterféle mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 70-es mellette ellene tartózkodó. Ezt ellenőrizzük, a 70-esről szavazunk, talán elfogadtuk, de megnyitom a szavazást. Can you just give us an indication then with your thumb, please? So we've got Michael, what are you doing? Michael, te hogy szavazol? Akkor lezárom a szavazást. 31-13 arányban elfogadtuk a plusz szavazatokkal. Imkó. 18-as okafogyottá válik. 67-esről szavazzunk meg. Elnézést kér az elnök. A 71-es következik. Tehát a 7-es bekezdés, 7-es A új bekezdés, 71-es módosítás következik. Okay. I'm told 69 can be voted as an addition. Everybody agree with ha jól hallottam most, akkor a 69-esről is lehet szavazni, mint kiegészítés, 69-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadók. Most jön a 71-es, ide jutottunk azért mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, tehát a 71-esről megnyitom a szavazást, Nátrász úr, működik? Működik. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 72-es Cikau mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nátrász úr, mi a helyzet? Működik a gépe? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. What we just voted on. 72. So 73 next, Mrs. Senelova. Those in favour? 73-as. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadó. F kompromisszum. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. 76-os. Ez is kiegészítés. Lehet róla szavazni. Tehát 76-os mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. G kompromisszum. Itt van benne egy részenkéti szavazási kérelem. Első rész. A free of charge részig és a második rész pedig a bookingig. Első rész mellett, ellene, tartózkodok, elfogadok. Második rész mellette, ellene, tartózkodok. Ezt is elfogadtuk. es módosítás és 92-es, ezek azonos értelmiak mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Imkó 17-es, mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, az Imkó 17-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. As two in favor, as any... Ketten szavaztak mellette, mindenki szavazott? Igen, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 99-es, 99-esről szavazunk. Elnézést, ez okafogyottá vált, mondja az elnek. A százasról szavazunk, tízes a bekezdés. Mellette, százas mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Imkó 12-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. One, Mr. Mas. 101-es mellette ellene Hát van, aki nem tudja felemelni a kezét, úgyhogy még egyszer kell erről szavaznunk, 101-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodok elfogadtuk. H. Kompromisszum, itt van egy szóbeli módosítás, az összedó részéről valakinek van -e ezzel kapcsolatban ellenvetése, ha nem, akkor szavazunk, illetve van egy részénkéti szavazási kérelem, amit a zöldek kértek, három részben szavazunk, tehát három rész lesz, és ezt hívjuk mi kompromisszumos módosításnak. Első rész, safely részig, második része PRM részig, és a harmadik rész a Modes résznél ér véget. Első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk más. Á, most, ö, most előtt a szobariról szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A harmadik részt ellenőrizzük? Jó, akkor megnyitom a szavazást a harmadik részről, Krámer úr. Mellette van, még ketten vannak mellette. Akkor lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. 23. Elfogadtuk. 107-es az kiegészítés mellette, mellette, ellene tartózkodók, 107-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Kramer úr, hogy szavaz? Lezárom a szavazást. Akkor ezt elfogadtuk. 24-22 arányban. 109-es következik. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko. 27-es Imko mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 Imko mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor 121-es mellette ellene tartózkodás a 121-est ellenőrizni fogjuk, a szavazást megnyitom, plusz két támogató szavazatot kell majd hozzáadni. Mindenki szavazott? Igen, akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük, 123, a szavazást megnyitom, Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Két támogató szavazatot kell majd hozzáadni. Elfogadtuk. Imkó 11. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük az Imkó 11-est és két ellenszavazatot kell majd hozzáadni, hogyha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126 asszony. Az angol verzióban in due time szerepel majd az in good time helyett mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es Koch mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 141-est, a szavazást megnyitom, egy mellette egy ellene, ezt kell majd hozzáadnunk. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 143 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. M kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. 152, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, két igen szavazatot adunk hozzá, 24-21 arányban elfogadtuk. 153 Kósa úr mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom a 153-asról. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, egy ellene volt, egy tartózkodik, ezt kell hozzáadni, de így is elfogadtuk. 154 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155 Foster mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 158 Vandalen mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 159 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni fogjuk, tehát a 159-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, két plusz ellenszavazatot fogunk majd hozzáadni. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, elutasítottuk. 156 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 157 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 14 mellette ellene Ellenőrizzük az IMCO 14-est, a szavazást megnyitom, két plusz igen szavazatot adunk majd hozzá. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 160 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 160-ast, a szavazást megnyitom. Két igen szavazat megy még hozzá. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 161 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 162 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 164-es jön vajon? Igen, a 164-es jön Foster, vagy mégsem, mondja a titkárom, ez okafogyottá vált. Nem egyértelmű a szavazólistán, hogy ez, ki, hogy ez uh, okafogyottá válik, de igen, Imkó 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Imkó 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. En kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 169. Koch úr mellette ellene tartózkodás, a 169-est ellenőrizni kell, a szavazást megnyitom. Michael, hogy szavazol? Két ellenszavazat lesz pluszban, jó? Nem, egy mellette, egy ellene, jó? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 170 Kósa úr, ez egy nyelvi jellegű megjegyzés, úgyhogy az IMKO 20-as jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 171 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 173 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 177-es jön mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 177-esről megnyitom a szavazást, egy igen, egy nem szavazatot fogunk még hozzáadni. A szavazást lezárom. Igen, elutasítottuk. 175 cikáó mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 178 kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176 nyelvi jellegű módosítás, erről nem szavazunk, ezt Kósa úr nyújtotta be. Lépjünk tovább, 180 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell, a 180-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, két plusz igent fogunk hozzáadni. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. elfogadtuk. 181 mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, 181, gondolom hasonló lesz az eredmény, de ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, két plusz igen szavazatunk van. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 183 Fidanza mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 184 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizni fogjuk. 184. A szavazást megnyitom. Egy igen, egy nem szavazat lesz még. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom elutasítottuk. 182 Kósa úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 24, az kiesik akkor, úgyhogy a 188-as jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 191-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 192 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 195 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, a hármast ellenőrizni fogjuk, a szavazást megnyitom, két igen szavazat lesz pluszban, Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Hát ezt ellenőrizni kell. Négyes módosító a szavazást megnyitom. Két igen szavazatot fogunk hozzáadni. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Akkor ezt elfogadtuk. Az ötösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hatosról is kell szavaznunk mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 11. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7, 8, 9, 10, ez ugyanaz, úgyhogy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, a 14-est ellenőrizni kell, a szavazást megnyitom. Két támogató szavazatot fogunk hozzáadni még. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító Kósa úr mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, és a kettesnél Kósa úr módosítója a raportőr szóbeli módosítójával mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor most a végszavazás következik. A szavazást megnyitom, és két igen szavazatot fogunk hozzáadni, Kramer és Elkadraui urak részéről. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 41 támogató szavazat, 1 ellenszavazat, 4 tartózkodás. Elfogadtuk a szöveget, Taylor úrnak pedig gratulálunk. We know. És akkor most, hölgyeim és uraim, igen?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 Várjuk Delbeke urat, az éghajlat politikai főigazgatót, de azt gondolom, hogy már itt van. Okay. Okay. Ah, yeah, thank you. Thank you. Okay. Oh, yeah, yeah, yeah, and I'm going to go straight in anyway. Okay, colleagues. Nos, kedves kollégák, akkor itt üdvözöljük körünkben Joe Stelbeke urat, a bizottság éghajlatpolitikai főigazgatóját, és prezentációjában arról fog szólni, hogy hogyan is áll a helyzet a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel, és utána a bizottsági tagok kérdezhetnek. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk. Delbek úr, ilyen korán, hogy így korán el is kezdhetjük a vitát, ezt nagyon nagyra értékelem. És hát akik meg elkívánnak menni, azok tegyék meg, mert akkor elkezdhetjük ezt a napi rendi pontot. Bocsánat. Igen. Hát akkor Delbek úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Örömmel jöttem el, hogy tájékoztassam önöket a dolgok állásáról a légi közlekedésben és a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel kapcsolatban, hogyan alakul a nemzetközi vita. Tudják, hogy az éghajlatváltozás egy igazi probléma a tudósok nagyon sok tudományos bizonyítékkal, evidenciával szolgáltak erre vonatkozóan. Az Európai Unió számos szabályozást hozott minden szektorban, energiagazdaságban, erőműveket, illetően autógyártásban, de az egyik szektor, amelyet figyelmen kívül hagytak, az a légi közlekedés volt, és a nemzetközi tengeri szállítás. Hát kezdjük a légi közlekedéssel az volt az ember érzése, hogy ezt is kezelni kell, ugyanis nagyon gyorsan növekszik ez a szektor, és 700%-os a növekedés az utóbbi időben, ami igazi probléma, és hogyha máshol csökkentjük az üvegház hatást kibocsátó gázok kibocsátását, akkor ezt meg kell tenni a légiközlekedésben, ami egy igazi globális szektor, és ettől a cselekvés ezen a területen nagyon más, összehasonlítva például az autógyártásra vagy az erőművekre vonatkozó szabályokhoz képest három dolgot kell látni. Először is a történetét ennek a dolognak. Az Európai Unió gyakorlatilag mindig is azt mondta, hogy ezt a Nemzetközi Polgári Repülési Szövetség keretében kell szabályozni, de az ICAO nem igazán jól viszonyult ehhez és majd, hogy nem idegesek lettek tőle és azt mondták a bizottságnak, hogy hát regionális szinten cselekedjen, ha globális szinten ez nem működik. És aztán 2008-ban elfogadtunk egy olyan rendeletet, amely már a nemzetközi légiközlekedésre és a kibocsátás kereskedelemre kiterel. Ez teljesen megfelel az ICAO-tól kapott iránymutatásoknak. Két elv érvényesül ott. Az egyik az, hogy nem szabad adókat és illetékeket kivetni, de 2000 elején az ICAO azt mondta, hogy egy sapka az normális, és ez egészen más, mint egy illeték. Úgyhogy néha az ETS és az adó szavak keverednek egymással, de gyakorlatilag egy sapka, egy felső limit meghatározása mást jelent. És az ICAO azt mondta, hogy ez egy jó rendszer, ez a cap and trade, csak hogy az ICAO nem dolgozott ki saját rezsimet, hanem az egyes országokat, régiókat bátorított arra, hogy a nemzetközi légi kereskedelmet foglalják bele a helyi terveikbe. És hát mi pontosan ezt tettük Európában, úgyhogy a jogszabályt elfogadtuk 2008-ban egyhangúan a tanácsban, és egy hatalmas többséggel fogadta el az Európai Parlament is. Hát itt tartunk most. És ahogy, ahogy már majd, hogy nem megvalósul, a, a jogszabály hatályba lép 2012. január 1 -e egy nagyon fontos dátum volt, mert ettől kezdve mindent le kell fednie a kibocsátás kereskedelemnek, és az itt kiosztott engedélyeknek, és kell, hogy legyen regionális terv is, tehát 85%-a a, a 2012-es kibocsátásra vonatkozóan az szabad, és 82 százalék azután 2013-tól minden évben. Tehát a nemzetközi légitársaságoknak a, ugye a fennmaradó 18-15 százalékot kell figyelembe venniük és mi ezt teljes mértékben az együttdöntési eljárás keretében fogadtuk el. A második pont, amit hangsúlyoznék, hogy mi a mi álláspontunk ma. Ugyanis azt el kell mondani, hogy ez a jogszabály nemzetközileg ellenkezést váltott ki. Mi felvetettük a kérdést nagyon sok bilaterális kapcsolatban, és nagyon sok csúcs találkozón. És a fordulópont az EU-amerikai csúcs volt az elmúlt év novemberében, ahol felmerült ez a kérdéskör, és ott megkaptuk az Egyesült Államok támogatását, hogy folytassuk a vitát az ICAO kereteiben tehát a Nemzetközi Polgári Repülési Társaság keretében. Kobi úr az elnöke és a főtitkár Benjamin úr nagyon hasznos ő, hozzájárulást tettek ahhoz, hogy hogyan lehet felgyorsítani ezt a programot, hogy csökkentsük a nemzetközi légiközlekedésben az üvegházgázok kibocsátását. Mi a magunk részéről mindig is támogattuk a multilaterális megoldást, sokkal inkább, mint a regionálisat. És valóban mi három fő csapáson cselekszünk. Támogatunk minden olyan rendszert, amelyet az ICAO kidolgoz, feltéve, hogy csökkenti a kibocsátásokat jobban, mint a regionális tervek Európában. Azt hiszem, hogy a globális rezsim az vonzóbb lehet, az egy nemzetközi kérdés, és a globális rezsim sokkal könnyebben képes arra, hogy csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A másik nagyon fontos elv az az, hogy egy ilyen rezsimnek nem szabad diszkriminálni az egyes légitársaságok között. Ez nagyon világosan benne van a mi jogszabályunkban, és ez kell, hogy legyen a vezérelv minden esetben, amikor az ICAO is foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát diszkriminációmentesség a légitársaságok között, az éghajlat éghajlatváltozási tárgyalásokkal összhangban a közös, de differenciált felelősség elve érvényesül, tehát az ipari országoknak ugye többet kell tenniük, és mi nagyon lassan adtuk azt az interpretációt, hogy mit is jelent ez a differenciált felelősség, és hát ennek a szigorú értelmezés az, hogy az iparilag fejlett országok csináljanak mindent, a többiek meg semmit. Hát mi úgy gondoltuk, hogy ez azután versenytorzulást eredményezhet, és ez természetesen a mi légitársaságaink rovására menne, úgyhogy nagyon fontos elv az, hogy mm, ezt figyelembe vegyük, bármit is teszünk az ICAO-ban, tehát a diszkriminációmentesség. A harmadik elv pedig, hogyha az ICAO egy keretet dolgoz ki, akkor ennek a keretnek tükröznie kell a célokat és az intézkedéseket. Tehát nem csak célokat határozunk meg, a célokat meg kell támogatni intézkedésekkel, különben meg lesz a jól hangzó nyilatkozat, meg a szép célok, de hát olyan sok cél volt már, és olyan sok célt nem sikerült már elérni. Tehát célok és intézkedések, ez egy rendkívül fontos elv, ha az ICAO kidolgozza ezt a keretrendszert. Tehát ez lenne a második pont a mondani valóban. Mi szívesen és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az együttműködés mellett az ICAO-val, együtt kívánunk dolgozni, és nagyon aktív módon járulunk hozzá a az egyes technikai elemeket illetően is, ami fontos lehet az ICAO számára. A harmadik kérdés. Moszkvában volt egy találkozó a múlt héten, ez a novemberi Delhi találkozó follow-upja volt, és aztán a következő Szaudarábiában lesz. Moszkvában egy nyilatkozat született, és ez komoly visszhangra talált a nemzetközi sajtóban és esetleg érdekli önöket, hogy mi hogyan értelmezzük ezt a nyilatkozatot, amely tehát Moszkvában került elfogadásra. Természetesen mi egy kicsit csalódottak vagyunk, hogy a moszkvai nyilatkozat az inkább a nem hajlandó koalíciójának a terveit tükrözi. Mi kértük a moszkvai csúcs megszervezése előtt, hogy mi számítanánk arra, hogy a résztvevők pozitív módon járuljanak hozzá, ahhoz hogyan kezeljük ezt a problémát, és meg kell mondjam, hogy csalódottak vagyunk meglehetősen a pozitív és a konstruktív ötleteket illetően hogyan lehet csökkenteni az üvegház okozógázok kibocsátását, hát ez nem volt jellemző a moszkvai találkozóra. Nos, hát hol tartunk, és mi is áll ebben a nyilatkozatban. Sok opció körvonalazódik. Itt olyan opciók, amelyek aktiválhatók akkor, ha az Európai Unió folytatja a jogszabályalkotást. Ezt egyfajta újabb cselekvés különböző módon, de ezek opciók, és egyik opció sem kezdődik azonnal. Ez egy esély, esély az ICAO számára is, hogy megkezdje azt a munkát, ami, illetve folytassa azt a munkát, ami már folyik. És hát ez, ez jó, hogy a moszkvai nyilatkozat az egyes opciók ellenére azt is hangsúlyozza, hogy aktiválni és reaktiválni kell a munkánkat az ICAO keretében, kontextusában, és ez a jó hír, ami a moszkvai nyilatkozatból kiderül, úgyhogy minden résztvevő hajlandó együttműködni az ICAO-ban, és ez egy esély számunkra, amelyet meg kell ragadnunk. A moszkvai nyilatkozatot 23 ország írta alá, és ez nem pontosan az a szám, mint amit a Delhi nyilatkozat aláírói jelentenek, kisebb államok is csatlakoztak a klubhoz, 5 a 23-ból nem is tartozik a mi jogszabályunk körébe, mert náluk van egy de minimis záradék. A dolog lényege, hogy bármiről is lesz szó, bármilyen intézkedéseket fognak aktiválni nekünk az Európai Unióban és az Európai Bizottságban. Nagyon elszántak vagyunk arra, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel azonnal, amint felmerül. A diszkrimináció az európai légitársaságok ellen nem történhet meg, és ha megtörténik, abban a pillanatban elkezdünk lépni. És azt hiszem, hogy egy másik fontos kérdés, ami felmerült a moszkvai nyilatkozatban, az, vagy inkább különböző szavakkal fogalmazták meg a Delhi nyilatkozhoz képest, az az európai jogszabály felfüggesztéseire való felszólítás, hát ez egy kicsit kevésbé agresszív módon került megfogalmazásra. Tehát összességében a moszkvai találkozó nem volt ugyan nagyon jó, ugyanis az ETS benfoglalását a nemzetközi légi közlekedésbe végül is nem üdvözölték, de azért voltak pozitív lépések, a legpozitívabb az, hogy végül is együtt tudunk működni az ICAO-ban, és akkor ez felveti azt a kérdést, hogy ott most mi történik az ICAO szervezetben. Március elején az ICAO találkozni fog, és azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés lesz, és az ICAO, ahogyan ő jelezte, egy korlátozott számú opciót fog kidolgozni, hogy hogyan lehet kezelni a káros gázok kibocsátásának megakadályozását, ez júniusra várható, és lesz egy egyetlen opció, amely még meg fog születni az év vége előtt. Tehát nekünk mindenképpen segíteni, bátorítani kell az ICAO-t abban, hogy ez a menetrend tartható legyen, különben bajba kerülünk, ugyanis a mi saját határidőnk, a saját jogszabályunkban az 2013 április, és 2013 áprilisá pontosan az első dátum, amikor a kötelezettségek meg kell, hogy valósuljanak. Tehát a légitársaságoknak igenis meg kell venni ezeket az ETS engedélyeket. Tehát van egy csomó, csomó lehetőség egy évig, de aztán ezeket szűkíteni kell, viszonylag rövid már az idő, de én örömmel látom, hogy az ICAO az erősen halad előre, teljes gőzzel, és hát majd meglátjuk, hogy milyen eredménye lesz ennek az ICAO tanácsülésnek márciusban összefoglalva. Az Európai Unióban mi határozottan amellett vagyunk, hogy legyen egy nemzetközi globális megoldás, amelyel lehet csökkenteni a nemzetközi légiközlekedésben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását tehát mi nem fogjuk felfüggeszteni a saját rendszerünket, azonban készek vagyunk módosítani azt abban az esetben, hogyha az ICAO egy olyan globális nemzetközi rezsimet dolgoz ki, ami elfogadható. És a határidő, amit mi megszabtunk, az 2013 áprilisa, a mi határidőnk, de nagyon reméljük, hogyha felgyorsul a munka, ahogyan ez most történik, akkor képesek leszünk megfelelni annak, hogy egy igazi nemzetközi rendszer alakuljon ki az ICAO-ban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A koordinátorokkal fogjuk kezdeni. Gross úr, EPP. Csak nagyon röviden a kollégáknak is lesz még bizonyára mondani valójuk. Ugye már a bizottságban felkértük a bizottságot, arra felszólítottuk a bizottságot, hogy kellő időben kezdjen el foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy nehogy lépéskényszerbe kerüljön. És visszatérek az utolsó megjegyzésre, hogyha a bizottság dönt, ugye és ez társ együttöntés lesz, és ugye a bizottság, a tanács kell, hogy megállapodjon, és akkor lehet, hogy kihagyják a parlamentet. Ugye volt ilyen tapasztalat a múltban, és nem lenne jó, hogyha még egyszer egy ilyen tapasztalatra kellene tennünk ezen a területen. Nemzetközileg, hogy ez most a repülés vagy a hajózás, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy azok az intézkedések, amelyeket mi európai szinten meg akarunk valósítani, azok már előzetesen erősítik a nemzetközi megoldást, amit majd meg kell, hogy találjunk, mint hogy utólag végezzünk meggyőző munkát Ugye a múlt az azt mutatja, hogy ezek a dolgok lassan mennek. Az utolsó megjegyzésem, az nem is megjegyzés, hanem sokkal inkább kérdés. A kérdés pedig az, hogy amennyiben, és ez majdnem, hogy úgy néz ki, nemzetközi szinten nem történik az, amit várunk, akkor, hogyha az ICAO szintjén sem sikerül előrelépni, akkor kérdezem, hogy milyen intések, intézkedéseket fog tenni a bizottság 2013-ban, azokkal a társaságokkal, légitársaságokkal szemben, akik nem teljesítik az EU által előírt kötelezettségeket. Milyen intézkedéseket irányzunk mi elő? ezen légitársaságok ellen. Úgyhogy a kérdés most nem az, hogy a többiek mit akarnak velünk csinálni, hanem mi mit csinálunk a többiekkel. Van egy olyan fenyegetés, hogy korlátozni fogják, az átrepülési jogokat. Hát hogyan ítéli meg a bizottság ezeket a fenyegetéseket, amelyek hallhatók? hogy fellépünk ellene, az érthető, csak hát éppen hogyan lehet azt a gazdasági kárt megakadályozni, ami így keletkezhet már előzetesen, előzetes intézkedések segítségével. Megelőző intézkedésekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Álkádrai úr, a szocialistáktól. Köszönöm szépen. Nevek úrnak köszönjük szépen ezt a remek nyitó prezentációt. Természetesen az elmúlt évben nagyon sokat hallottunk arról, hogy milyen pénzügyi kihatása lesz majd ennek az intézkedésnek a kongresszusi kollégáktól, illetve más kollégáktól is itt Európában. De azon túl, hogy a tavalyi évben mi hangzott el, úgy gondolom, hogy inkább az idei évre kellene koncentrálni, és arra, hogy két fázisban dolgozzunk. Először is az Európai Unión belül megvalósuló közlekedésre, és természetesen itt először is a megfelelő európai jogalkotást kell elkészíteni utána pedig át lehet lépni a következő fázisra, és az egész világra, a globális megoldások kidolgozására. Természetesen alapvető fontosságú, hogy koherenciát tudjunk megvalósítani. Amit Matthew elmondott az imént, az teljes mértékben igaz, és én is úgy gondolom, hogy az ICAO tevékenységét is nyomon kell követni, és mindig figyelembe kell venni. Meg kell néznünk, hogy mindazok a szabályok, amiket az ICAO meghozott, elégségesek-e, annak érdekében, hogy a saját célkitűzéseinket meg tudjuk valósítani. Tehát kérdezem a bizottság képviselőjétől, hogy a véleménye szerint, illetve a bizottság véleménye szerint az ICAO intézkedései elégségesek-e, vagy pedig bizonyos területen talán rugalmasságot kellene kérni, többet kellene előírni, vagy kevesebbet kellene előírni. Természetesen figyelembe kell venni az együttdöntési eljárást is. De a 2012-es év áprilisa mindenképpen úgy gondolom, hogy fontos esemény lesz ebben a tekintetben. A jogszabályok azt is esetleg lehetővé teszik, hogy a tagállamok különböző intézkedéseket hozzanak, és ne a mi jogszabályainkat alkalmazzák. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e olyan tagállamok, illetve olyan országok, amelyek már jelezték, hogy élni kívánnak ezzel a lehetőséggel. Vagy pedig minden az ICAO kezében van, Bizonyos országok esetleg azt mondhatják, hogy ők aztán fizetni nem kívánnak, hanem ellenintézkedéseket fognak hozni, úgyhogy jó lenne, hogyha tudnánk, hogy itt az európai szinten meghozott intézkedéseinknek esetleg milyen hatása lehet, és hogy az azonos versenyfeltételeket megfelelően lehet-e majd biztosítani, hogy semmiképpen ne alakulhassanak ki tisztességtelen versenyhelyzetek. Beszéltünk Oroszországról, az Oroszországgal való megegyezéssel. Tudom, hogy itt nem minden állam érintett, de azért az Egyesült Államok, Kína, Oroszország az úgymond nagy repülős nemzetek, ha fogalmazhatok így, mindenképpen nagyon fontos szerepet játszanak ebben a tekintetben, hiszen a globális piac jelentős részét lefedi. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a bizottság véleménye szerint csak blöffölnek, vagy tényleg komolyan kell venni mindazt, ami elhangzik ezeknek az országoknak a részéről. azok az országok, amelyek összegyűltek Oroszországban, hogy léptek fel? Önnek mi a véleménye? Ők esetleg a kulisszák mögött szeretnének megegyezni? Köszönöm szépen, Meichner asszony. Köszönöm szépen a helyzet az, hogy a kibocsátás kereskedelem véleményem szerint csak akkor lehet észszerű, ha minden közlekedési ágazatra vonatkozik, minden közlekedési járműre és alkalmazható is. Hát azt hiszem, hogy ebben egyet is értünk mindannyian. A probléma az az, hogy ezt hogyan lehet érvényesíteni és ezt egy elég komoly dolognak tartom, ami Moszkvában történt. Az a benyomásom, hogy nekünk, hogy mi európaiak alábecsültük, hogy a nem hajlandók koalíciója milyen erős lesz. A helyzet az, hogy majd, hogy nem büntetővámokról döntettek már az európai légitársaságok számára. Kína úgymond megtiltotta, hogy a saját légitársaságaik reagáljanak arra, ami Európában történik. India, Oroszország, Egyesült Államok, ha ezek mind összefognak, akkor azt bizony komolyan kell vennünk. Véleményem szerint az egyetlen variáns számunkra az, hogy megpróbáljuk az érvényes, érvényesíteni befolyásunkat még jobban a nemzetközi szervezet az ICAO keretein belül, ahelyett, hogy a többieket tovább izgassuk vagy hergeljük, amikor nem hajlandók velünk egy csónakba szállni. Tehát azt kell megnézni, hogy az ICAO-n keresztül hogyan lehet őket megnyerni. Ez az egyetlen lehetőségünk, és hát ugye technikailag is, hogy hogyan alakul a jogszabály, az egy kérdés, de hát a másik kérdés az az, hogy hogyan ö, tudunk mi ö, minden erőnkkel arra koncentrálni, hogy ez meg is valósuljon. De hát aggaszt, ami Moszkvában történt, és őszintén szólva, attól tartottam, hogy ez így lesz, és ezt komolyan kell vennünk, és meg kell gondolnunk, hogy ahelyett, hogy izolálnánk saját magunkat, elszigetelődnénk, hogyan tudjuk a többieket bevonni a munkába. Köszönöm. Lichtenberger kolléga. Köszönöm szépen. Én egy kicsit más véleményen vagyok, ugyanis ha elképzelem, hogy Európa az első heves szélre rögtön feladja, akkor bizony a mi hitelességünket kezdi ez ki bármilyen közlekedési ágazatban. Ez akkor akkor, hogyha a Meissner asszony azt mondja, hogy minden közlekedési eszköznek összehasonlítanónak kell lenni, akkor bizony konzekvens módon kell az emisszió kereskedelmet az iparban is érvényesíteni, de akkor ezen a szinten elfelejthetjük az emissziókereskedelmet. Az ICAO-ban egyáltalán nem bízom, nulla szinten van az elvárásom és az optimizmusom. Itt egy masszív zsarolásról van szó, és ha most rögtön azt mondjuk, hogy igen, most akkor félünk, és akkor gyorsan abba hagyjuk az éghajlatvédelmet, mert a többiek bennünket tartanak agresszívnak, hát bocsánat, ez először is egy nagyon széleskörű döntés, és akkor hirtelen megsemmisül a parlament fontos döntése, másrészt pedig ez abszolút ellentmondásban áll azzal, ami más globális tárgyalások során a napi renden van, és ahogyan a megoldások születnek. Tehát ahol még nem látom világosan az ügyet, az az. Hogyan áll az esélye annak, hogy valóban valami hasonló születik az ICAO-ban? A szép nyilatkozatok azok, hogy majd valamikor, száz év múlva valaki foglalkozik a kérdéssel, az nem sokat ér. Tehát hogyan tudjuk megítélni, hogy az intézkedés adekvált-e? Nincsenek összehasonlítható hálózataink a mérés számára. Ez alapvető probléma. Egyáltalán a kölcsönös elismerés a mért eredményeknek hogyan történik a széndiokszid kibocsátást illetően. Erre vonatkozóan vannak olyan részei a világnak, ahol semmiféle tudományos bizonyíték nincs, ami összehasonlítható lenne, és ez persze nagyon nehéz helyzetet teremt számunkra, és súlyos problémákat amikor ellenintézkedésekről beszélünk. Ugye mit le, mik lehetnek az ellenintézkedések? Véleményem szerint ezek az ezeket az ellenintézkedéseket nagyon pontosan meg kell nézni. Gyakorlatilag egy kicsit olyan ez, hogy vannak regionális piacaink, a regionális piacok között vannak kapcsolatok, és ezek a kapcsolatok a regionális piacok között ö, is ki lesznek téve ennek a megtorlásnak, úgymond. És a küszöbországokat, mint az Egyesült Államokat nem kényszeríthetjük arra, hogy a mi útunkon járjanak, ez tisztán világos. De fordítva sem kényszeríthetjük magunkat, hogy az Európai Parlament döntéseit kidobjuk az ablakon és elfelejtjük csak azért, mert valaki a világon fenyegetéssel él. Egy dolog világos, hogyha a nem hajlandó koalíciója ö, csökken ö, a szám, akkor néhányan még lesznek, és akkor vannak Európában is ö, éghajlatszkeptikusok, furcsa dolgokat hallani tőlük, akkor azt mondhatjuk, hogy amíg ez a két világ szemben áll egymással, nem tudunk mit csinálni akkor általános lesz a probléma. Éppen ezért az első lépés, amelyet meg kell tennünk véleményem szerint, az, hogy milyen ellenintézkedéseket ö, lehet tenni, ö, és hogyan reagáljon Európa, amikor reagálnia kell. Hogy most előzetesen kijelentsük, hogy akkor most félünk, mert a többiek nemet mondtak, hát ez véleményem szerint nem csak az éghajlatvédelemben jelent problémát, hanem minden olyan intézkedést illetően, amelyet mi fogadunk el, és amelynek külső hatása van ö, ö, Európában. Aztán jön majd a hajózás, meg az ott alkalmazott üzemanyagok, aztán majd jön a belföldi forgalom. Mi, Európa, azonnal tétre kényszerelünk, ha az Egyesült Államok valamit akar és akkor, akkor mesztelenül kell már repülnünk, hogy lássák, hogy nem viszünk-e magunkkal valami veszélyes dolgot, hát akkor azért, és akkor nem történik semmi, és Európában nagyon sokan azonnal rögtön hajlandóak az, európai, az Egyesült Államoknak eleget tenni. Ez nem jó. Mrs. Foster, I suspect... Uh... Foster asszony, gondolom, hogy ellenvéleménnyel szeretne előállni, halljuk. Igen, valóban, így van, de nem ez a lényeg. Lichtenberger asszony elmondta az ő megjegyzését, pontot tett a végére, én pedig mondom a saját megjegyzéseimet. Köszönjük szépen a bizottságnak, hogy elmondta a legújabb információkat, nagyon fontosak ezek a naprakész információnk számunkra. De most akkor térjünk a lényegre. Arról beszélünk, hogy mi a gazdasági valóság. Debeke úr, nem szeretnék személyeskedni, de úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak egy kicsit realistábbnak kellene lennie. Tehát most nem arról beszélek, amikor az ETS-t a fix installációk esetében bevezettük, mert ez megfelelőképpen működik, de hát mégiscsak azért az erőművek nem mozognak, tehát ez a fix installáció eleve elég furcsa megfogalmazás volt, és akkoriban az iparképviselői és egyéb szervezetek, politikusok és tagállamok elmondták, hogy ez borzasztóan bonyolult lesz, és hogy olyan megadóztatásról van szó, amely az Európai Bizottság véleménye szerint nem fog megfelelően működni. És most itt vagyunk 5-6 évvel később, és tökéletesen kudarcba fulladt nagyon sok minden, amit a bizottság elindított. Hát most beszélgethetünk, rendezhetünk csúcsokat Moszkvában vagy máshol, de inkább térjünk a lényegre. Az ekvivalens intézkedések tekintetében ki dönt? Hat évvel ezelőtt, amikor előállt a bizottság ezzel a javaslattal, akkor az történt, hogy 160 ország írt alá levelet két-három héten belül, és azt mondták, hogy az Európai Unió azt csinál, amit akar, de egyéb országokra semmit nem kényszeríthet rá, és hogy az egyéb országok úgy járnak el, ahogy kívánnak. Szerintem egyébként ez jogilag nem is volt egészséges megoldás, most független attól, hogy az Európai Bíróság mit mond ami az amerikaiakat, a brazilokat, az indiaiakat, a kínaiakat, oroszokat illeti, ők a saját megoldásaikkal dolgoznak, és teljesen nevetséges lenne azt gondolni, hogy ők majd utánunk fognak futni. Ott voltam én is Washingtonban a nyáron, hát tudom, hogy mit csinálnak a kínaiak, hát nem fognak ezekben a sémákban részt vállalni. Úgyhogy szerintem E, az Európai Parlament sok esetben szinte lejáratja magát. És itt most nem csak erről a szakbizottságról van szó, hanem az egész parlamentről, és e, szeretném tényleg elmondani, hogy az ilyen jellegű fellépések nevetségesek és nem elfogadhatóak. Hát nézzük már meg, hogy hol állunk, hát nézzük már meg, hogy... hogy milyen intézkedéseket hoz az Európai Unió. Ami a kreditek megvásárlását illeti, nem is tudjuk, hogy hova megy ez a pénz. Hát itt vannak a harmadik országok, itt vagyunk mi. Hova megy a harmadik országok pénze, és hova megy a mi pénzünk, ez még mindig nem derült ki. Úgyhogy ami most történik, az az, hogy a harmadik országokat megpróbáljuk bevonni a munkába, de hát azért gondolkozzunk már el, hogy mi történt akkor, amikor Hildegárd asszony eljött ide, a bizottságba, és beszéltünk arról, hogy mit csinálnak a kínai légitársaságok. Hát nyilván semmilyen elkötelezettséget mi nem vállalhatunk Európán kívülről, úgyhogy szerintem itt elég kaotikus helyzet uralkodik összességében. Egyáltalán nem is tudjuk, hogy milyen úton haladunk, hogy merre megyünk tovább. Én nem is tudom, hogy az EU-n kívüli országoknak egyáltalán miért kellene abba az irányba elindulni, amit mi, elé, amit mi előírunk. Miért kellene nekik azt csinálni, amit mi diktálunk. Miért kellene nekik uh, arra menni, amerre mi mutatunk. Hát az amerikaiak, meg a kínaiak majd a saját sémáikat kidolgozzák, és azokat fogják használni. Hogyha hat évvel ezelőtt Oroszország vagy Amerika azt mondta volna az EU-nak, hogy itt a mi sémánk, tessék, kövessétek ezt, hát akkor mi jó hátat fordítottuk volna, és azt mondtuk volna, hogy ugyan már nem, fogunk, nem fogjuk mi mások rendszereit követni, és ugyanakkor mi meg azt várjuk el, hogy mások a mi rendszerünket kövessék. Hát ennek semmi értelme. Hát nézzük már meg, hogy ez hova vezet. Az egész tulajdonképpen már elég régen elkezdődött, és itt a kollégáim nevében, a frakcióm nevében mondhatom, hogy az lenne a legjobb, minket azért választottak meg, hogy a britek érdekeit képviseljük. De itt nem csak a légitársaságokról van szó, hanem az egész ellátási láncról és természetesen, hogyha meghozzuk a szabályokat, akkor azoknak meg kell felelni. És itt van a versenyképességi kérdés is. Nagyon sok költséget az ipar képviselőire róvunk, de utána pedig nem tudjuk, hogy ezt ki fogja kifizetni. Itt van ez a közel 200 ország, amely megegyezésre jutott, de a versenyképességi kérdésekre is ki kell térni. Tehát az európai iparra és az Egyesült Királyság iparára egyszerűen több terhet nem róhatunk, és így a rendelet nem fog működni. A rendelet elvileg mindenkire kell, hogy érvényesüljön, de hát nyilván a harmadik országok nem fognak megfelelni ennek a rendeletnek, úgyhogy saját magunkat hozzuk versenyhátrányba, úgyhogy jó lenne, ha elmondaná a bizottság, hogy mivel az ATF e nem működött, mi a B-terv. Monsieur le Président. On a désormais dépassé la date fatidique. Elnök úr, köszönöm szépen, mondja Deverek asszony. A 2012. februári dátumot már ugye meghaladtuk, és mint ahogy ön is elmondta, főigazgató úr, a tárgyalások tovább folytatódnak, de a kritikák folyamatosan érkeznek a mi álláspontunkkal kapcsolatban, és az ön részéről eléggé optimistának, sőt túlzottan optimistának találtam azt, amit elmondott természetesen az ETS rendszerbe bevonni a repülést kívánatos lenne, de meg kell néznünk, hogy milyen rugalmas szabályokkal tudjuk ezt megvalósítani. Az ICAO elmondta, hogy egyelőre nem jogilag kötelező érvényűek a szabályok, és hogy nekünk erősíteni kellene a párbeszédet a harmadik országokkal. Azt sem tudjuk ugyanakkor elfogadni, hogy a mi döntéseinket teljes mértékben félresöpörjék. Beszéltünk Moszkváról, a múlt hétről is beszéltünk a rossz indulatú országokról. Ez a hozzáállás valóban elfogadhatatlan, sőt, egyenesen kereskedelmi háborúról beszéltünk az Európai Unióval szemben, és ebben a tekintetben Meissner asszony véleményét osztom. Pedig tulajdonképpen az egyenlet eléggé egyszerű, azok a légitársaságok, akik berepülnek hozzánk, meg kell, hogy feleljenek a mi szabályainknak, ugyanúgy, mint amikor európai légitársaságok repülnek a tengeren túlra. Tehát egyértelműnek, keménynek kell lennünk a partnereinkkel szemben, és a párbeszédet vissza kell állítani, mert hogyha a párbeszéd nem valósul meg, akkor egy olyan ördögi körbe kerülünk, ami senki számára sem kívánatos. Úgyhogy az újabb tárgyalási ciklusban jó lenne, hogyha mindannyian leülnénk az asztalhoz, és végre megbeszélnénk ezeket a kérdéseket. Mint ahogy elmondta a főtitkár a múlt héten, az irányelv valóban fontos, mert mi erősebb és tisztább repülést szeretnénk, és nem pedig az a célunk, hogy a repülés életét egyszerűen ellehetetlenítsük betartatatlan szabályokkal. Erről a kérdésről egyébként már négy éve vitázunk, és ahhoz, hogy elérjük a célokat, az szükséges, hogy ne veszélyeztessük a légitársaságok és alapvetően a légiközlekedés életét betartatatlan szabályokkal. Hidegel biztos asszony az elmúlt héten kritizálta a harmadik országokat, akik egy blogban elleneszegültek az Európai Unió véleményének, és nem tudtak olyan B-tervet felállítani, olyan megfelelő intézkedéseket felállítani, amik megfelelnének a mi aggájainknak, amik minden egyes polgárunk aggájait is tükrözik. Köszönöm. Kramer úr. A Foster, ich weiß ja nicht, ob Sie... Foster asszony, nem tudom, hogy uh, brit érdeke az, hogy haladjon tovább az éghajlatváltozás, a sarki jég hegyek megolvadjanak, hát nem tudom, hogy ez brit érdeke, mert ha igen, akkor csak mondjon ilyeneket. Itt másról van szó. Persze meg kell állítanunk az éghajlatváltozást, és ö, az Európai Unió gyenge és gyengén reagál. Mi ö, Szibérián keresztül, ha repülünk, rengeteg díjat kell fizetnünk, és ellenintézkedések nem történnek miért repülhetnek az oroszok Európán át, hogyha, hogyha nem fizetnek ezért, és hát ez az orosz légitársaságok érdeke. Ez jogileg rendben van, ugyanis itt most nem az amerikaiakról, oroszokról van csupán szó, ahol felmerül a az Európai Unió nem ö, hagyják, hogy előírjanak ö, valamit nekik, de hát itt 500 millió ember él, és itt a lényeg, ez az Európai Unió gyenge pontja, hogy egyáltalán nem foglalkozik ezzel. Van lehetősége bőven. Ezért világosan felteszem a kérdést, hogy mi a B-terv? És természetesen azt is tudjuk, hogy a kibocsátás kereskedelmet elfogadták az európai légitársaságok, mert ö, ö, féltek attól, hogy a kerozinadót megemelik. És az sokkal nagyobb költséget jelentene, de még nem láttam olyan biztost, aki azt mondta volna, hogy rendben van, ha ö, az kibocsátási kereskedelmet bevezetjük, akkor ö, nő a kerozinára. A csikágói ö, szerződés azonban azt mondja, hogy csak akkor nem adózható meg a kerozin, hogyha az ö, ö, légi közlekedésben kerül felhasználásra. Na, egyébként szerint, hogyha ö, itt kerozinadót kellene fizetni, akkor gyakorlatilag meg lenne a megoldás, mert mindenki, aki kerozin tankol, megfizeti az adót. És tulajdonképpen ez lenne az a ö, válasz, amit sokan hallani akarnak, mert hogyha ö, nem hajlandók együttműködni, akkor tessék, itt van, és ezzel a pénzzel aztán majd olyan intézkedéseket tudunk megtenni, amivel a klímavédelmet jobban elő lehet segíteni és akkor a tisztességes verseny is megvalósul a légitársaságok között, meg a különböző közlekedési szektorok között. És ez egy lehetőség lenne, és a kérdésem nagyon konkrét, hogy mit tart erről, egyáltalán folyik erről a vita, vagy ez egy tabu. Annak ellenére, hogy Európának megvannak ezek a jogai. Csak lemond róluk. Köszönöm. Vandalen úr, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy én maximálisan támogatom az ETS rendszert és általánosságban a kibocsátás kereskedelmi rendszert, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon hatékony eszköz a klímaváltozás elleni harcban, és az emberek életminőségét javítja. Problémák persze mindig is voltak. 2008-ban a tanács egyhangú döntést hozott, és a parlamentben is óriási többséggel sikerült elfogadni ezt a határozatot. Most pedig egyesek krokodil könnyeket hullatnak, és úgy gondolják, hogy nem működik megfelelően ez a rendszer. De most nézzük meg, hogy mi is történik a valóságban. Én azt látom, hogy egyre több helyen kibújik a szög a zsákból, és látjuk, hogy mondjuk Barack Obama valóban hogyan vélekedik a klímaváltozásról. Amikor őt megválasztották, akkor nagyon sok ígéretet tett, de most már Obama úrnak a tettek mezeire kellett volna réges-rég lépnie, és nem csak beszélnie kellene a klímaváltozás elleni harcról, hanem tennie is kellene valamit, ami az Unwilling Coalition illeti, ami ugye múlt héten Moszkvában alakult, a nem hajlandók társasága, ez tulajdonképpen Obama úr vezetésével indult el. Ami pedig a jelenlegi helyzetet illeti, konkrétan kereskedelmi háború van, és az ICAO-n belül sem sikerül megegyezni. Ugyanakkor azért ne feledjük el, hogy az ICAO szabályai majdnem teljesen ugyanolyanok, mint az Európai Unió szabályai. Azért itt az EU-ban mégiscsak szigorúak a szabályok, és mi sokkal többet írunk elő. A kereskedelmi háborúval kapcsolatban azt mondta az imént a főigazgató úr, hogy nekünk megtorló intézkedéseket kellene foganatosítanunk azok ellen, akik nem tartják be a szabályainkat. Hát valóban, hogyha így teszünk, akkor nem tárgyalni fogunk, hanem kereskedelmi háborút indítunk. Szeretnék egy kérdést is feltenni Delbeke úrnak. A kérdésem az, hogy hogyan lehet elkerülni a kereskedelmi háborút, tehát mi a B-terv, mert nyilván a kereskedelmi háborút mindannyian szeretnénk elkerülni. Mi tehát az a rendszer, ami megfelelővé teszi a tárgyalási lehetőségeket, és ami segít abban, hogy elkerüljük a kereskedelmi háborút? Ortman Kool asszony parancsoljon. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, ik kan mij nog... Köszönöm szépen, elnök úr. Emlékszem arra, amikor vitákat rendeztünk a múltban, amikor ezt a rendszert kidolgoztuk, amikor szavazást szerveztünk a légi közlekedésben a kibocsátás kereskedelemről. Nem tudom, hogy arra biztosan emlékszem, hogy Dali úr akkor, akkori biztos, nagyon bizakodó volt, és úgy gondolta, hogy ez egy megoldható probléma. Éppen ezért támogattuk is ezt az elképzelést. Most azonban világosan vált, hogy a dolgok nem ilyen egyszerűek. Nagyon komoly csalódással dokod az, ami Moszkvában történt, hogy hogy a többi ország, a harmadik országok így állapodtak meg, és az a legszomorúbb az egészben, hogy nem a mi irányunkba mozdultak el, és velünk együtt próbálják megoldani a problémát, hanem egy egészen más irányba haladnak. Mi azt szeretük volna elérni, hogyha mindenki egyenlő esélyekkel indulhat, erre találtuk ki a kibocsátás kereskedelmet. Azt szeretük volna, hogy ugyanolyan esélyeik vannak az európai légitársaságnak és a világ más tájai működő légitársaságoknak. Ezt mondta akkor nekünk a bizottság. Hogyan tudjuk elérni ezt az egyenlőséget, ezt a, azt, hogy mi, mindenki betartsa a rendszer? Nos, tudom, hogy hajlandóak arra a bizottság részéről, hogy módosítsák az elképzeléseket, de ezt hogyan lehet megoldani? Vagy a többi ország, a harmadik országok fogják elfogadni a mi rendszerünket, és ez ugye nem túl valószínű, vagy egy másik irányba mozdulunk el, de akkor hogyan valósul meg az egyenlőség, és hogyan az egyenlő esélyek kérdése, illetve az hogyan fog hatni az európaiakra hogy érjük ezt el, hogy az európai légitársaságok ne legyenek komparatív hátrányban? Sokan, sok kolléga beszélt a kereskedelmi háborúról, de hát a gazdasági válság alatt ez egyáltalán nem egy követendő út. Készek vagyunk tárgyalni? Készek vagyunk arra, hogy módosítsuk az elképzeléseinket? Mert az idő fogytán van. A légitársaságok már próbálják azt kikalkulálni, hogy miben, miben kerül ez majd nekik. Hogyan érinti majd őket, hogyan érintik majd őket a tárgyalások. És természetesen nem csak a légitársaságokra lesz ennek majd hatása. Köszönöm. Bradburn úr, köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a mai vita. És déjà vu érzésem alakult ki, hasonló vitát szerveztünk, vagy tartottunk akkor, amikor az eredeti javaslatot vitattuk meg. Én emlékszem arra, hogy akkor ott a szakbizottságban mi történt, akkor elhangzott az is, hogy mindenképpen kudarcra van ítélve ez a, ez a stratégia, ez a terv, ez a séma. És ma is ezt hallottuk. Amikor erről vitatkoztunk először, akkor más világot éltünk, gazdasági szempontból mindenképpen, hiszen akkor még válság előtti időket írtunk. Kezdtek még akkor az euró övezetben a gondok, és a világ többi részén sem. Végig hallgattam a kollégákat, hallottam az érveket és ellenérveket, és ezek ugyanazok az érvek és ellenérvek, amelyeket hajdanán hallottuk. De a világ azóta megváltozott. És nem csak az gazdasági válság miatt változott meg a világ, hanem azért is, mert azt hiszem akkoriban az, az emberek nem értették meg pontosan, hogy mit jelent az, hogyha a saját rendszerüket, rendszerünket rá akarjuk erőltetni harmadik országokra. Én pedig már akkor is figyelmeztettem mindenkit erre. Gazdasági realitásra mindig gondolnunk kell, bármilyen elképzeléseket, elképzelést alakítunk ki a terveinkről, a gazdasági realitás megváltoztathatja ezt. Tehát nagyon fontosak a körülmények. Egyébként úgy tűnik, hogy a bizottságnak ez az osztálya olyan javaslatokat dolgoz ki, amely világszinten nem működőképesek. Ott van például a üzemanyag minőségi irányelv. Ez is gondot jelent majd a világkereskedelemben. A bizottságnak ez az osztálya mikor tanulja már meg azt, hogyha az, EU, ha az Európán belülre vonatkozó jogszabályokat akarnak meghozni, akkor szabad kezük van, de az Európán kívüli világban oda kéne figyelni, hogy mit szeretnének elérni. Próbáljuk az I, próbáljuk az IKO kontextusát is vizsgálni. Ez a megfelelő testület. De arra nincs lehetőség, hogy mi egy oldalon a saját rendszerünket ráerőltessük valakire. Ha, ha, ha úgy gondolnám, hogy ez megoldja a problémáinkat, akkor természetesen örülnék neki, de ennek most nincs sok esélye. A kérdés csak az, hogy hogyan fogunk reagálni homokba dugjuk a fejünket? És ezzel légitársaságainkat kereskedelmi hátrányba sodorjuk? Vagy elkezdünk gondolkodni azon, hogy hogyan lehet, hogyan lehet megoldani a problémát. És azt hiszem, ilyen irányba az lenne az első lépés, hogyha fölfüggesztjük ennek a jogszabálynak a hatáját. Elnök, köszönöm szépen. Bourne, sorry. Bourne. Köszönöm, Brad Bourne. Thank you, Mr. Bradbourne. There's no... Köszönöm, Bradbourne úr. Többen nem jelentkeztek, úgyhogy megragadom én az alkalmat, hogy én magam is szólhassak. Most személyes véleményemet mondtam, mondom el, a, korábban ezt nem hangsúlyoztam, és akkor megvádoltak. Sokszor akkor is megvádoltak, amikor, amikor segíteni próbáltam, úgyhogy most kihangsúlyozom, hogy a személyes véleményemét fogom elmondani de azért utalnék a kollégák véleményére is. De Veirak asszony említette az ördögi kört. Egy ördögi körben vagyunk ugyanis, teljesen igaza van. Sokan említették a kereskedelmi háború kifejezést, ez is lehetséges, elképzelhető. És nagy hatása volt rám az is, hogy hogy a, hogy a úgynevezett nem hajlandó országok paktumáról hogyan vélekedtek. Tehát nem hajlandók elfogadni ezt a rendszert, a harmadik országok mondják azt, hogy persze, csak a kisebb országok csatlakoztak ehhez, a nagyobbak nem. Na most hagyd mondjam el, hogy az USA, Oroszország, Kína, India, Szaudi-Arabia és Brazília nagy országnak számítanak légitársaság, légiközlekedés szempontból nagyon nagynak. És hogyha ők együtt leülnek és aláírnak valamit, akkor komolyan el kell gondolkodni, hogy mit tegyünk, ki kell dolgozni az álláspontunkat. Őket komolyan kell venni. Aztán még egy dolgot mondanék ezen országokról. Ha megnézzük azt, hogy közösen mit tettek, és egyébként Hildegard asszonynak Hildegard asszony érdemeit el kell ismerni, hiszen először fordult az elő a második világháború óta, hogy valaki elérte azt, Európából, hogy Oroszország, Kína és az USA együtt aláírjon valamit. Ezt érte el Hildegard asszony. sikerült azt elérnie, hogy a főszereplők mind egy oldalra kerüljenek. Minket persze kivéve. És az em- ha az emberek azt mondják, hogy az Európai Parlamentnek van álláspontja, akkor igazuk van. Nos, én úgy gondolom, hogy ez a, ez a szakbizottság nagyon-nagyon komoly ö, hibát ejtett hat évvel ezelőtt, amikor az 50-es szabálynak nem szereztünk erényt, és, meg, egyez, és megengedtük a bizottságnak, hogy a saját útjukat járják. Hát most ilyen helyzetbe jutottunk. Az nem segít, hogyha most elkezdünk vádaskodni, hogy kinek mikor volt igaza, milyen kihibázott. Hát lényeg az, hogy most keresztúthoz érkeztünk. Nem lehet egyik napról a másik, másik napról a másikra kilépni a rendszerből. De hát elhangzott az a kérdés, hogy mi a B-terv. Delbeke úr azt nem mondta el, hogy mi lesz a reakció. Mi lesz, hogyan reagál arra, hogy az említett harmadik államok megtorló intézkedésekre, intézkedéseket foganatosítanak? Kérem, hogy nem mondjon egy általános választ, mert ez azt jelenti, hogy nincs B-terv, és akkor nem válaszol a képviselő kérdésére. Nagyon közel állunk a fordulóponthoz, ugyanis, és nagyon is félek a kereskedelmi háborútól. Attól félek, hogy Kína azt mondja, hogy jól van, a mi legitársaságaink nem fognak fizetni. És az airbus sem tartunk igényt. Ettől féltek. És a Rolls-Royce motorokra se kell, motorja se kell nekünk. Lehet, hogy valaki azt mondják nekik, hogy meg, megvédtük, megmentettük a bolygót, de azt nem tudom otthon a választók közvetlenül elmagyarázni, hogy miért vesztették el a munkájukat. Tehát mindenkinek meg lehet a maga extrém álláspontja. Én próbálok értelmesen összefoglalni azt, amit a kollégák elmondtak. Ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Szerintem ez a bizottság nem foglalkozott megfelelően ezzel a problémával. Ez a személyes véleményem, és nekem is jogom van elmondani a személyes véleményemet, ugyanúgy, ahogy önöknek, kedves képviselők. És én önöket sosem szakítom félbe, úgyhogy engem se szakítsanak félbe, amikor elmondom a véleményemet. Még egy dolgot szeretnék mondani, Vándellen úrnak teljesen igazon van, de sajnálatos módon nem gondolom, hogy az amerikai kormányváltásnak bármilyen szerepe van ebben a kérdésben. Demokraták vagy mások ugyanúgy gondolkodnak erről. van meg ne is, ne is várjuk azt, hogy valaha kormányváltás lesz. Kedves kollégák, nagyon-nagyon súlyos a helyzet. Közel állunk a kereskedelmi háborúhoz, és úgy tűnik, hogy hamakba akarjuk dugni a fejünket. Delbeke úr. Még egy kérdést. Azt mondták nekünk annak idején, több évvel ezelőtt, amikor elkezdődött ez a rendszer, tehát azt mondták nekünk, hogy hogy finanszírozzák a kutatást majd, stb. stb. Hát azóta összeomlott a szénpiac, tehát pénzre nem számíthatunk ebből a rendszerből. Na most akkor ezzel kapcsolatban mit tud mondani, hogyan fogjuk a hogyan fogjuk a kutatást támogatni? Az ingyen kiosztott, az ingyen kiosztott kvótákat eltörli? El, Vagy mi, le, mi lesz legközelebb? Legközelebb a tengeri közlekedésben is bekívánják vezetni ezt a, ezt a kereskedelmi rendszert, kibocsátás kereskedelmi rendszert? Ha nem csinálják ezt meg rendesen, hogyha nincsenek igazi nemzetközi megállapodások, akkor ugyanez a helyzet fog előválni a tengeri közlekedése. Ugyanez a helyzet fog előállni a légi közlekedésben, hajózásban, mint most a légi közlekedésben. Ezt szerettem volna mondani, és még egyszer elmondom, hogy személyes véleményemet mondtam el, de ezt nagyon komolyan gondolom, és elég komoly kis káoszt alakítottunk ki magunknak, és ezzel azt hiszem, hogy óvatosan fogalmaztam, de ebben nagyon szépen köszönöm a sok megjegyzést, megpróbálok reagálni, válaszolni a legtöbbre. Azt gondolom, hogy valóban felmerül a szavahihetőség kérdése sok szempontból. Az éghajlatváltozás az egy világszerte elismert probléma, beleértve Kínát, Oroszországot és mindazokat, akik itt említésre kerültek. Azt hiszem, hogy az ENSZ tárgyalások az éghajlatváltozásról minden ENSZ testületet bevontak, és kérték, hogy tegyék meg a maguk hozzájárulását. Az ICAO-ra is vonatkozik ez. Nagyon nehéz vita volt itt a bizottságban, ugye, hogy mi csökkenteni akarjuk a kibocsátásokat az autóiparban, az erőművek területén, de nem a légiközlekedésben. Noha tudjuk, hogy az üvegház gáz kibocsátás az ICAO becslései szerint egy hetes tényezőt jelent 2015-ig. Tehát láttuk az általános vita során, hogy az éghajlat változással foglalkozni kell. Van egy másik kérdés, ami megint csak a szavahihetőséggel függ össze. Én a bizottság egyik tisztviselője vagyok. És a bizottság az jogszabályokat valósít meg, amelyeket elfogadtak együtt döntés során önök és a tanács Bármi is legyen, vagy volt a bizottság, bizottság javaslata, az a víz a híd alatt, önök szavaznak, és azt kell megvalósítani. Na most, hogy aztán az együttdöntés az hiba volt-e, ha nem történt meg, akkor fel kell függeszteni, de és akkor erre vissza kell térni. De egy folyamatot végig kell csinálni, és ugye a kérdés az, hogy az ébresztő óra mikor szólal meg és hangsúlyozom, hogy ez az önök által elfogadott jogszabály, nem a bizottság által elfogadott jogszabály, hanem az Európai Parlament és az Európai Tanács által elfogadott jogszabály. Van egy harmadik kérdés is, szintén ezzel függ össze. Tudják, hogy nagyon sok amerikai légitársaság az Európai Bírósághoz fordult. Az Európai Bíróság ítélete, ugye ő a legfelsőbb jogi testület az Európai Unióban, és az volt a döntése, hogy ez teljes mértékben megfelel minden hazai és minden nemzetközi jogi előírásnak, beleértve azokat a szabályokat is, amelyek az ICAO-ra vonatkoznak. Tehát csak emlékeztetek arra, hogy ha mi megkérdőjelezzük azokat a jogszabályokat, amelyeket elfogadtunk, hallottunk az évek során, ezek a jogszabályok, ezek nem kapkodva születtek meg. Két-három évbe tellett. Sok-sok módosító született, sok vita árán. Én bejártam a világot ennek kapcsán. Én voltam az első bizottsági tisztviselő, aki az ICAO-ban felszólalt a Cap and Trade rendszerrel kapcsolatban tárgyaltunk az IATA-val, az eia vel és mindannyian elfogadták ezt a megoldást akkor. Tehát én azt gondolom, hogy el kell ismernünk, hogy ez a jogszabály úgy született meg, ahogyan az a dolgok normális menetének megfelel. Ez nem volt egy elkapkodott, összecsapott valami, nem a bizottság diktátuma volt, ez biztos, hogy nem így volt. Attól tartok, hogy itt azért tisztába kell tenni a dolgokat. Mi a gond? A gond az nem a gazdasági hatás. A gazdasági hatás az nagyon korlátozott. Itt sokkal inkább néhány euróról van szó, mondjuk Peking meg Frankfurt közötti repülőutak esetén, tehát ez nem gazdasági kérdés elsődlegesen. Tudják, hogy még akkor is, hogyha megváltozik a járat, vagy módosítjuk a repülőútunkat, akkor sokkal többet kell fizetni, mint amennyit az üvegház gáz kibocsátással kapcsolatos. Nem ez a probléma. A probléma az elvi kérdés. És ezért ragaszkodunk mi ahhoz, hogy az ICAO foglalkozzon ezzel. Az elv az ugye az, hogy ez az extra territorialitással függ össze, és ezt különböző módon lehet értelmezni. Mi a magunk részéről részéről, ezt a, úgy értelmezzük, ahogyan ezt az Európai Bíróság megtette, tehát mindenkinek a szemébe merünk nézni, de vita folyik nemzetközi szinten arról, hogy mit jelent az extra territorialitása az ETS rendszernek mi magunk az ICAO-ban, meg azon kívül is lefolytatjuk ezt a vitát. A brutális dolog ebben az, hogy nem lenne a nemzetközi légiközlekedést arra a légtérre, amely az egyet országokhoz tartozik, mert hát ugye ennek a nagy része, például a tengerek fölötti rész, az nemzetközi. Tehát ez egy globális éghajlatváltozási probléma, és a kérdés az, hogy hogyan lehet ezzel megbirkózni, akkor, amikor a légtér nem kapcsolódik egyetlen egyetlen egy nemzeti légtérhez sem. Tehát itt reméljük, hogy az ICAO megfelelő szabályjal tud majd, vagy megfelelő javaslattal tud majd szolgálni és ezt elő is fogom hozni, illetve fel fogom vetni. Itt nem annyira a, a, a, arról van szó, hogy megfelelő sapkát, megfelelő felső határt kell meghatározni a bevételeket, illetve persze lesznek ilyenek, és ugye ez lehet 15-18 százaléka annak a kibocsátásnak, amit a vásárló megvásárol, tehát azoknak a kibocsátási egységeknek. És akkor, amikor ez az együttdöntési eljárás lefolyt, akkor az uniós intéz, intézmények esetében nem tudták megmondani, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, ugyanis volt egy tagállam, aki ahhoz ragaszkodott, hogy autonóm módon történjen erről a döntés, és hát ez tükröződött azután a végső jogszabályban is, amelyet elfogadtak. Tehát a tagállamok döntenek arról, hogy ez hogyan történik. Mi egy monitoring mechanizmust dolgozunk ki, megkérdezhetjük a tagállamokat, hogy mire költötték ezeket a bevételeket, de hogyha megnézem, hogy mit csinál például Németország, egy alapot hoztak létre a az ETS rendszerből beszedett bevételekre, és ez az alap, ez ugye messze ez a, a kutatásra fordul, és hogyha erről folyik a vita, meg az extraterritorialitásról, akkor mi készek vagyunk ezt az ICAO keretében megvitatni, és emelt fejjel tehetjük ezt, mert nekünk vannak alternatíváink, alternatív javaslataink, tehát mi nyugodtan tudunk tárgyalni, és ezt is tesszük. Sajnos még nem láttunk és nem hallottunk az ICAO-n kívülről sokat. Ugyanis a, a, a szavahihetőségnek a legfőbb kérdése, és ez Moszkvában, meg majd Delhiben, az azt megelőző Delhi találkozóban is látható volt, hogy az ICAO-n kívül mi a helyzet és meg kell védenünk az ENSZ intézményeit, ezek a mieink, ezeket modernizálni kell, reformálni kell, és akkor majd ö, sikerül elkerülni ezeket a ö, problémákat, amelyek felmerültek Delhiben és Moszkvában. Éppen ezért mondom azt, hogy nagyon jó, hogy sok ö, állam a világban nem vett részt ezen, mert nem akarták bátorítani azt, hogy itt elkezdődjön a rivalizálás a jól megalapozott rendszerrel, ami az ICAO. Tehát jelenleg itt tartunk globális kontextusban, és van két olyan kérdés, amelyel kapcsolatban a jogszabályaink módosítandók először is a beérkező járatok. Ugye van egy olyan rendelkezés, és ez nagyon fontos az ETS irányelvben, hogy ezt mentesíteni lehet azokat, akik ezt kérik, és bemutatják, hogy otthon ekvivalens intézkedéseket hoztak, tehát a beérkező járatokra vonatkozik. Ez milyennek az elve? Hogyha mindenki maga figyel a kiinduló járatokra, akkor a rendszer működik, mert minden induló járat valahol máshol érkező járat, és sokkal jobb lenne az ICAO számára, ha minden ország azt mondaná, hogy majd én otthon gondoskodom arról, hogy az induló járatok fizessenek, akkor nem lesz szükség, nem lesz szükség térítést kérni, a beérkező járatokról. Tehát itt mindenképpen ekvivalens intézkedéseket várunk. Sok vita volt már bilaterális szinten ezekről az ekvivalens intézkedésekről, de mi azt mondtuk, hogy ez, a, ez fontos, mert itt az ICAO is ö, ö, fontos szerepet játszhatna. Mert mit jelent ez ekvivalencia? Ez ugye a nemzetközi rezsim lényege, a nemzetközi polgári repülés foglalkozik ezzel, ugye a biztonsággal kapcsolatban, vagy technológiával kapcsolatban, akár miről is van szó, környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Tehát, hogyha egy megfelelő vitára kerül sor arról az igaóban, hogy mit jelent az ekvivalencia, mi ezt nagyon pártoljuk, nem könnyű ezt megvalósítani a gyakorlatban, de hát megszoktuk mi már, ezt, de nem csak az üvegházgáz kibocsátással kapcsolatban, hanem számos más területen is. Na most, hogyha az, amit az ICAO prezentál, az nem tudja biztosítani az ekvivalens intézkedéseket a beérkező járatokra, akkor nekünk módosítani kell a jogszabályainkat, és akkor a komitológiai eljárás keretében tesszük ezt meg. Ezt irányozza elő a jogszabály, de akkor, hogyha nem tudjuk a, az ICAO által szorgalmazott elemeket ö, megvalósítani, akkor megint csak módosításra van szükség. Ez viszont már együttdöntést jelent, és gyorsan kell lépnünk, ugyanis az idő ö, az ö, kevés, ezt mindannyian tudjuk. Ezt is szeretem volna felvetni a bevezetőmben. A az a jogszabály, amely együttdöntéssel született, az csak együttdöntéssel lehet módosítani. Hát ez jelenti az intézmények előtti tiszteletet. Mi ezt maximálisan fontosnak tartjuk. Felmerült egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy vannak-e különbségek a vitában, és a között, amit látunk nemzetközi szinten, ugye Oroszország, India, Kína és a többi. Mit gondolnak erről? Na most nem akarok én itt részletekre kitérni, de vannak bilaterális viták minden országgal, folytatunk bilaterális tárgyalásokat, és itt sokkal együttműködőbb a légkör ezekkel az országokkal, mint ICAO szinten. Most nem akarom azt mondani, hogy ezek mind azonnal beállnak a sorba, erről nincsen szó, de azért megemlíteném, hogy sokkal proaktívabbak és mi meg igazán azok vagyunk az ENSZ keretein belül, és ugye Európának a legnagyobb a piaci részesedése, 80% vagy kétharmad a globális légiközlekedés esetében, ugye ez az Egyesült Államok és Európa, tehát az USA az egy nagyon fontos partner, és nagyon örömmel látjuk, hogy megkezdődik az érdemi vita az Egyesült Államokkal, és az ICAO-n belüli vita is profitál ebből a sokkal kooperatívabb jellegű vitából, amit folytatunk az Egyesült Államokkal. Indiát és Kínát illetően itt sokkal fontosabbak az elvek, tehát hogy mit jelent a jövedelem, meg mit a bevétel, meg mit jelent az extra territorialitás. Folyik a vita, én magam találkoztam minden mérvadó döntéshozóval, és a legfontosabb, legjobb fórum az, az ICAO ennek a kérdésnek a megvitatására, mert egyébként egy túl bilaterális jellegű lesz a megoldás, és ez ugye azt jelenti, hogy mindenki mindenkit hibáztat, és ez semmiképpen nem lenne jó, amikor ekvivalenciáról akarunk beszélni. Hát akkor az utolsó két kérdés, hogy mit fogunk tenni, hogyha elkezdődnének a megtorló intézkedések. Én azt gondolom, hogy a, a megtorlás és a legtöbb intézkedés, amit láttam a moszkvai nyilatkozatban, az egyetlenül az EU, EU légitársaságokra vonatkozik. Ez tiszta diszkrimináció és ugye nem lehet ezt megtenni a légitársaságok nemzetisége szerint. Ez megtörténne, akkor lépünk, de azt is meg kell nézni, hogy mi az, ami jogilag tehető, ugye a csúcs találkozóson, és hogy amiről ott szó esik, meg az megint más, amely az újságokban áll, nagyon különböző itt a retorika, úgyhogy ezt meg kell nézni, és emlékeznünk kell például arra is, hogy az Airbus az nagyon sok repülőgépet is, repülőgépet gyárt, Kínában magában is van gyártóegység. Tehát ezeket, amiket Kína vesz, azt Kínában csinálják, úgyhogy most én nem azt akarom mondani, hogy nem történhet meg olyasmi, amiről önök beszéltek, de hát azért minősíteni kell az egyes szempontokat, hogy most akkor mi az, amit az egyik vagy a másik mond, meg mi a hivatalos nyilatkozat, meg mi történik a, a sajtóban. Én most nem akarom elbagatelizálni a, a, a megtorló intézkedések kockázatát, de azért ez mi, nekünk vannak nemzetközi intézményeink, azért ezt nem olyan könnyű megvalósítani, és és hogyha nemzetközileg ö, probléma merül fel, akkor azt kezelik, és a mi jogszabályunk az ICAO szabályoknak megfelel, az Európai ö, Bíróság szerint, és ez nem diszkriminatív, ez egyértelműen kimondásra került, és ö, ezt szeretném ismételten hangsúlyozni. Az utolsó kérdés pedig az, hogy hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy egy kereskedelmi háború törjön ki, hát ez azt jelenti, illetve ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha felgyorsítjuk a megbeszéléseinket az ICAO keretén belül hogyha az LTS jogszabály nem született volna, meg soha nem kezdődött volna el a vita az ICAO-ban. Tehát nekünk az A terv szerint kell lépnünk, mert az egyetlen dolog, ami mozgásba hozza a nemzetközi szervezetet. És most mi vagyunk soron, és nekünk kell nyomást gyakorolnunk, és úgy gondolom, hogy van remény arra, hogy valami hasznos kerekedik ki majd ebből, és akkor el kell kezdenünk értékelni. Ha az ICAO valamit teljesít, akkor, és van eredmény, akkor meg kell nézni. Akkor jön egy újabb vita, remélem, hogy lesz ilyen, és hát meglátjuk, hogy mi van előttünk, és hogy milyen mértékben hajlandó a jogszabály, az európai törvényhozó ezt elfogadni, és mit kell módosítani. Tehát az egyetlen lehetőség a kereskedelmi háború megakadályozására és a további eszkalációra az a jó együttműködés az ICAO-val, és ahogy mondtam, a moszkvai nyilatkozat ahogyan mi azt a bilaterális levélváltásban láttuk az indiai, a dél-afrikai miniszterrel, az amerikai miniszterrel, ez mind tartalmaz egy közös elemet. Azt, hogy az ICAO-ban kell együttműködni. Ez a lehetőségünk, és sok időnk nincs, de ez az a terv, amivel dolgozunk, és azt hiszem, hogy ez az az út, amelyen haladnunk kell, és mi nagyon aktívak vagyunk, és kiteszünk az asztalra mindenféle javaslatot, gondolatot, ami a további vita tárgya lehet. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, Delbek úr. Köszönjük a hozzájárulást a vitához, köszönjük a válaszokat a kérdésre. Tovább kell lépnünk, mert további viták következnek Michael-lel, de hát ugye a kérdéseknek is helyet kell adni. Köszönöm szépen, Debek úr nagyon sok kérdésre válaszolt, talán nem mindenre. Mi utaltunk a versenyel kapcsolatos kérdésekre, és ezekre nem is utalt, úgyhogy mi szeretünk volna megkérdezni, hogy mi történik az európai légiszállítókkal más országok sémáival kapcsolatban, hiszen ez valódi versenyképességi kérdés, kérném, hogy erre is válaszoljon. Köszönöm, nagyon rövid leszek a válaszomban. Minden végrehajtási kérdés, amely valamilyen jogszabályhoz kötött, az természetesen mindenki kezét megköti, tehát a regiszterek, a monitoring, minden ilyen tevékenység elindult a törvényeknek meghatározott mértékben azon légitársaságok esetében, amelyek Európába repülnek. Azt hiszem, hogy ez így egyértelmű, és ezt próbáljuk mi is hangsúlyozni a nemzetközi partnerek irányába. Tehát nem arról van szó, hogy lehetetlen helyzeteket kívánunk teremteni a nemzetközi légitársaságok számára, hogy nekik választaniuk kell, kelljen, hogy milyen joghatóságnak szeretnének megfelelni. Úgy vélem, hogy ez nagyon rossz eredményeket hozna nemzetközi szinten és azt hiszem, hogy ezt teljesen egyértelművé tettük az amerikai féllel szemben, Elég csak figyelembe venni, hogy a szenátus most milyen törvényjavaslatokon dolgozik. Tehát, hogy az amerikai légitársaságok nem választhatnak, hogy az európai jogot vagy az amerikai jogot szeretnék betartani. Ez nem a valóság, ez nem tükrözi a valóságot a jelenlegi helyzetben. Természetesen minden légitársaság kötött valamilyen országhoz, de hogyha Európába szeretnének uh, légijáratokat küldeni, akkor az európai szabályokat is be kell tartaniuk, mint ahogy mi is így teszünk, amikor kilépünk az Európai Unión kívülre. Szeretném megkérdezni, hogy most kérdésről van szó, vagy pedig valamilyen gyakorlati jellegű pontról. Köszönöm, hát én feltettem egy kérdést, és nem kaptam erre választ, ezért kértem szót. Valóban olyan elemről van szó, olyan kérdésről van szó, amiről beszélhettem volna. Tulajdonképpen a kerozin adó több tagállamban és több Európai Uniós országban egyelőre téma, és az ezzel kapcsolatos sémákat sokan vizsgálják. Jó lenne, hogyha lenne egy globális megközelítés, erről is volt szó, tehát ez jobb lenne, mint a tagállami vagy országokon belüli megoldások, de az adók tulajdonképpen nemzeti hatáskörbe tartoznak, és ez nehezíti a helyzetet. Az adók kapcsolatban állnak a jegyekkel, a repterek működtetésével, a kerozinnal, és tulajdonképpen csak a második legjobb megoldás lenne az országos szintű szabályozás. Természetesen jó lenne, hogyha ez globális szinten történne, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez elérhetetlen hogyha nem tudjuk megoldani ezt a kérdést, akkor valószínűleg visszatérnek majd az adó jellegű megközelítések, mint ahogy ez Európában is sok esetben megtörtént. Egyébként egy tagállamban, Németországban vannak ilyen adók, és csökkenteniük is kellett ezt az adót, mert a Carbon Trade System életbe lépett 2012 elején, tehát ez tulajdonképpen bizonyítja azt is, hogy ez a két téma szoros kapcsolatban áll egymással. Köszönöm szépen, Delbek úr, köszönöm még egyszer, hogy eljött, és itt szembenézett velünk, és a kérdéseinkkel, és megkísérelt választ adni a kérdésekre. Nagyon örülnénk annak, hogyha továbbra is így tenne, és továbbra is mindenről tájékoztatna minket, tehát várjuk a fejleményeket a bizottság részéről. Köszönjük a részvételt! Okay, colleagues, we have one more item this... Kollégák, van még egy nagyon fontos napirendi pontunk. That is the, uh, the uh, cohesion fund. A kohéziós alapról van szó, és a 1084-es uh, rendeletről aztán az RDF-es rendeletekről és az különböző európai alapokról mindkettő Kremer úrhoz tartozik, úgyhogy Michael, már is megadom a szót. Köszönöm szépen, ez egy nagyon ö, nagy terjedelmű anyag, és hát ez minden alapra vonatkozik, ez a szabályrendszer. A bizottságban mi, persze megvan a vélemény a többi bizottságban, a kohéziós és regionális alapokra összpontosítunk, mert itt áll a közlekedés a középpontban. Kezdjük a regionális alappal. 376 milliárdról van itt szó, és a 10 milliárd, ami a TEN-re van előirányozva a kohéziós alapban, az semmi de hát azért a több mint 360 milliárd az rendes, és hát vannak itt fordítási nehézségek is, ezt is szeretném elmondani. Például csak azt akartam mondani, hogy az angol kiadásban, az angol fordításban az ABC sorrend szerepel, aztán a németben meg a B. Aztán, ha azt mondom németül, hogy hetedik cikk, az angolul a hatodik, Úgyhogy itt egy kicsit kavarodnak a dolgok, ez egy kicsit furcsa, úgyhogy lehet, hogy erre jobban kellene ügyelni. Ezt nem vettem észre azonnal, csak akkor, amikor egyszerre néztem meg a különböző dokumentumokat különböző nyelveken. A harmadik cikk, az egészen világosan kimondja, hogy itt a közlekedésről van szó, de a fenntartható közlekedést súlyozza, és tudjuk, hogy az európai jogszabály alkotása 2020-as célokat kell, hogy szem előtt tartsa, és hát nem csak a parlamentben, hanem a tanácsban is azt mondják, hogy a kibocsátásokat addig kell csökkenteni, amíg a célokat el nem érjük. A fehér könyvben az szerepel, hogy 20%-kal kell csökkenteni ezt a közlekedésben is. Ezt be kell tartanunk, tehát a fenntartható közlekedést kell hangsúlyoznunk. És hiányolom itt a turizmus fogalmát. Mi a közlekedéssel és a turizmussal is foglalkozunk. Tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés után a turizmus végre és nagyon jogosan ott szerepel a jogszabályalkotásban, mert gyakorlatilag a turizmus nekünk védenünk kell. És szükség van nyilvánvalóan a munkahelyteremtésre, a gazdasági összefüggésekre. Végeztünk egy elemzést a regionális alapban, 60 százalék az úti, a közutakra kerül, 20 százalék a vasútra, és ez nem a jó irány, mert mi a kibocsátást csökkenteni szeretnénk, nem növelni, és tudjuk, hogy a közúti közlekedés az a kibocsátások 72 százalékát jegyzi a közlekedésben. Amire én törekszem az az, hogy megfelelő iránymutatásokat adjunk, hogy ne rossz irányba történjenek a beruházások Ugye jó lenne, ha 40 százalék kerülne a vasútra, erről már született döntés a parlamentben, de tudjuk úgy csinálni, hogy legyenek ösztönzők. Hogy például, ha 10 millió euró befektetés történik a vasúton, a kerékpár közlekedésbe, akkor 3 milliót lehet befektetni a közutakra. Ha 20 milliót fektetnek be a környezetbarát ö, hordozókra, akkor 30%-ot lehet a közutakra ö, fordítani. Tehát ez egy ösztönző, hogy a környezetbarát közlekedési rendszereket ö, támogassuk. Lehet, hogy sikerül ebben majd megállapodnunk. Nagyon fontos kérdés persze a városi közlekedés, a városi mobilitás. Erről szó esik a jelentésben. Tudjuk, hogy a közlekedés ö, kibocsátás az 30%-ot képvisel, de a városokban nem csak 40 hogyha minden klímának, éghajlatnak ártó kibocsátást veszünk, akkor 70 a ennek a városokban történik. Tehát a városok nagyon jelentősek és a bizottság jelentéseket is készített a városi mobilitásról. A probléma mindig a szubszidiaritás, a városok ez ellen tiltakoznak. A városi területek fontosak, pontosan a pénzek szempontjából, hogy aztán most a tömegközlekedésbe vagy a magánközlekedésbe fektetek be. Ugyanarról az infrastruktúráról van szó, tehát hogyha összehasonlítjuk Atlantát és Barcelonát, ugyanaz a lakosság száma, de Atlanta 25%-kal nagyobb területen helyezkedik el, illetve 65%-kal nagyobb területen. Tehát akkor, hogyha a metrót építjük ki, vagy a villamost, ugye a metróépítésnél nagyon komoly gépeket kell alkalmazni, ugye Berlinben az volt akkor az alternatíva, hogy most ugyanazzal az összeggel 5 kilométer metrót finanszírozunk, ami majd 30 év múlva készül el, vagy 100 kilométer villamost, ami 5 év múlva kész. Sajnos az én szülővárosom az első verzió mellett döntött, kevés munkahely, kevés hatékonyság, sok pénz. És itt is a szabályokat úgy kellene alakítani, hogy ez támogatható legyen. Németországban van egy olyan szabályozás, hogy van egy országos szintű társfinanszírozás, és ez csak akkor megy, hogyha a saját utakról van szó, tehát akkor a Lisszabon önni szerződés szerint, akkor itt most nem tudnánk finanszírozni a, a villamost, mert hogy ugyanazon a szinten történik. A kerékpáros közlekedést is elő kell segíteni, támogatni kell. Kopenhágában, Szevijában, ez egy külön költségvetési sort jelent a városok költségvetésében. Ezt is meg kellene gondolnunk, amikor a városokat, régiókat támogatjuk. Tehát itt is a fenntartható mobilitási tervet kellene elkészíteni, és legyen a kerékpáros közlekedésre is külön sor a költségvetésben. A hetes cikk azt mondja, hogy hiányoznak a kapcsolódások, sok még a hézag. Ezt már tegnap a transeurópai hálózatok kapcsán is említettük, hogy ezeket a hézagokat be kell zárni, foglalkozni kell a zaj ártalommal is. Ez is ugyanúgy része az európai dimenziónak. A mellékletekben arra kell ügyelni, hogy itt nem csak az utasszám növeléséről van szó. Ugyanis mindig a kilométer számokat is felsorolták. Ez jól hangzik, de itt a siker nem azon mérhető, hogy most több kilométer vasúti vonal született, hogyha nem tartom karban a már meglévő hálózatot. Tehát meg kell nézni az utasszámot és ennek a növekedését, ugyanis a célunk az az, hogy a közútról áthelyeződjön a forgalom a sinekre, és nem szeretnénk, hogy ez fordítva legyen. Mi azt akarjuk, hogy ezek a modellek, szektorok aránya megváltozzon, és csökkentsük az autó forgalmat, a gépjármű forgalmat. Ugye mi mindig ott vagyunk havonta egyszer Strasbourgban, Trautmann kolléganő azt hiszem, hogy húsz éve, amikor Strasbourg polgármestere volt, akkor azt mondta, hogy a villamossal kiszorítják az autókat a városból, és teljesen megváltozott a városkép Strasbourgban. Így kellene, ezekben a kategóriákban kellene gondolkoznunk. A kohéziós alapot illetően. akkor ez ugye 68 milliárdról van szó, ebből 10 milliárd jut a közlekedésre, és ez a kevésbé fejlett területekre vonatkozik, tehát ez konkrét segítségnyújtást jelent ezeknek a területeknek, és hát ugyanúgy, ahogy a regionális alapokkal kapcsolatban elmondtam, itt sem szabad ö, különbségeknek lenni. A 2020-as uniós célok érvényesek a kohéziós alapra is. Talán azt lehetne még elmondani, hogy a közlekedést ö, el kell kerülni, át kell helyezni, ö, ugyanis és csökkenteni kell. Ugye nagyon sok minden kihagyható. Igen? Én izgalommal várom majd, hogy mit mondasz, Matthew. Tehát sok minden elkerülhető, sok minden áthelyezhető, sok minden javítható. A beruházásokat bizonyos kritériumok alapján kell mérni. Nem szeretnénk olyat támogatni, ahol nő a CO2 kibocsátás. Nem akarunk olyan ö, beruházást, ami az európai értéket csökkenti nem akarunk olyat, ami terheli a környezetet. Nem akarjuk, hogy majd az unokáink fizessék ezt meg, mert mi romboljuk a környezetet. És nem szeretnénk olyan beruházásokat, amelyek a külső költségeket növelik. Az annex, a melléklet a kohéziós alappal kapcsolatban is olyan, mint ahogy már elmondtam, nagyon izgalommal várom a hozzászólásokat, és aztán majd ö, konkrétumokra is kitérhetünk, és már most előre is megköszönöm a figyelmüket. Thank you, Mr. Kramer. Mr. Grosch for the PPE. Grosch úr, a néppárt nevében köszönöm szépen. Elnök úr, Kramer kollégának köszönöm a bevezető szavait, a felvezetést, és az, amit a bizottság javasol, véleményem szerint ha ezt összehasonlítjuk a múlttal, hogy a strukturális alapokkal mi történt, ez egy nagyon érdekes eszközé nőtte ki magát, különösen számunkra, a közlekedési bizottság számára. Azt gondolom, hogy a célokban egyetértünk a 20-20-as célok között szerepelnek a szociális aspektusok, a fenntarthatóság ez nagyon sok fejezetben megjelenik. Ugyanúgy a környezetvédelmi szempontok is. Nekünk itt élni kell azzal a lehetőséggel, hogy amit kondicionalitásnak nevezünk, azt pontosan meghatározzuk. A finanszírozásra is kitérnék. Ha erről beszélünk, akkor feltétlenül szükség van arra, hogy a jelentésben megteremtsük az összeköttetést a szeffel, de az új finanszírozási instrumentumokkal is, amelyekre itt csak utalás történik. Azt gondolom, hogy itt is foglalkoznunk kell ezzel, és sokkal határozottabban lehetne kimondani, hogy milyen irányba haladhatunk. Fontosnak tartom, hogy a bizottságban világossá tegyük azt, hogy a közlekedésbe befektetett pénz az kettős beruházás. Szóval nem szabad, hogy az a benyomás alakuljon ki, hogy 10 milliárdot elveszünk a kohéziós alapokból a közlekedésre, mert hogy máshonnan is sok pénzt fordítanak a mobilitásra. Itt meg kellene nyugtatni a kedélyeket, amikor arról folyik a vita, hogy összességében mire költjük a pénzeket. Amiről beszélni szeretnék, az még a kondicionalitás. Hán biztos úrnak azt mondtuk egyszer, hogy mi készek vagyunk arra, hogy ha elfogadja, hogy a mi bizottságunk ö, szállítsa a szoftvert, akkor ö, ö, ők meghatározhatják a tartalmat, ugye? És erről folyt a vita az elmúlt két-három hónapban, és ö, azt is elmondom, hogy a turizmust is elfelejtettük sokáig. Ezt hangsúlyozni kell. Ami pedig a széndiokszidot illeti, a széndiokszid kibocsátást, ez sokkal markánsabban kellene hangsúlyozni a közlekedéssel kapcsolatban, és ez a híd a transeurópai hálózatokkal és az átfogó hálózatokkal, ahol úgy gondoljuk, hogy itt a komplementaritást kell előtérbe helyezni, és megfelelően kell hasznosítani úgy, hogy a lokális, a helyi beruházások is megjelenjenek. Ez az igazi kondicionalitás. Amiről nem esett szó, az a szociális alap és a képzési lehetőségek. Bizonyos közlekedési területeken nagyon nagy a kereslet a jól képzett munkaerő iránt, akkor ezt sokkal jobban hangsúlyozni kellene a közlekedéssel és a mobilitással kapcsolatban, mert itt is jövőorientáltan kell dolgoznunk. A fontos elv a partnerség. Ez számunkra fontos, hangsúlyozni kell. Ugyanis tudjuk, hogy bizonyos országok felteszik a kérdést, hogy a TEN források használata és a komprehenzív hálózatok használata biztosítja-e még a szub szubszidiaritást. A partnerség itt kap szerepet, ugye a kicsitől haladhatunk a nagy felé, és ez részben választ ad erre az aggodalomra hogy ha a regionális, a helyi vagy az országos szintet teljesen kikapcsoljuk, föntről diktálunk nekik, vagy pedig ott van a partnerség a alsóbb szinten, hogy ott a helyszínen dolgozzák ki a projektet a kritériumok alapján, és úgy haladnak tovább. Tehát a partnerség elve számomra egy fontos kérdés, hogyan ezt elmondtam a forrásokkal kapcsolatban. A partnerség segíti a szubszidiaritás érvényesítését. Modern technológiák, információ, kommunikáció, biztonság, ezek olyan kérdések, amelyeket sokkal markánsabban kellene kidomborítani, és az utolsó szempont pedig, és ez már elhangzott a közlekedéssel kapcsolatban, és itt nem csak azt kell megemlíteni, hogy a különböző szűk keresztmetszeteket meg kell szüntetni, a bottleneckeket, hanem Ugye tegnap azt mondta egy kollega, hogy a tenek nem azért vannak, hogy két kis falut összekössenek, de az alapok azok segíthetnek. Tehát komplementer módon ott léphetnek be, ahol lehetőséget kapnak az infrastruktúra fejlesztésére. Ennek is szerepelni kellene a mi anyagunkban a turizmussal és a közlekedéssel kapcsolatban. <clears throat> Tehát olyan kérdésekre kell válaszolnunk, amelyek bennünket közvetlenül foglalkoztatnak. És így tudunk közelíteni a kohéziós alapok felhasználásához. Köszönöm. SND. Děkuji, děkuji za slovo. Szenelová asszony a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen. Szeretnék először általános megjegyzéseket tenni az európai alapokkal kapcsolatban. Tehát általánosságban üdvözlöm a javaslatot, mert nagyon fontosnak tartom az alapok megfelelő ellenőrzését, illetve azt, hogy a különböző projektek finanszírozása megfelelő módon történjen. Ami pedig magát a közlekedési ágazatot illeti, a hetes stratégiai prioritásra szeretnék kitérni. Maximálisan támogatom a fenntartható közlekedést, illetve a legfontosabb szűk keresztmetszetek felszámolását. Mindenképpen a jó minőségű infrastruktúrára kell koncentrálni, különösen az új és újabb tagállamokban. Csak így tudjuk a területi kohézió alapelvét megvalósítani. Ezt a fehér könyvben elfogadtuk, és 2015-re ezeknek meg is kell valósulniuk. Szeretnénk tehát fenntartható közlekedést megvalósítani. Úgy vélem, hogy még további vitára van szükség különböző témákban, Többek között a 10 milliárdos interkonnekciókra szánt költségvetés esetében tisztább, egyértelműbb szabályokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy a tagállamoknak hogyan kell elkészíteniük a projekteket, és hogy biztosítani tudjuk azt, hogy a támogatás nem csökken. A szolidaritás alapelve fontos, és ezt nem válthatja fel a kohéziós alapok közötti versengés. A partnerségi megállapodásról már beszélt Gross úr, ezzel én is egyetértek, ezeket nagyon fontosnak tartom, különösképpen a regionális szintű együttműködéseket. Így az érdekelt felek jobban tudnak alkalmazkodni a helyi szinten felmerülő igényeknek. És volna itt még valami, amiről úgy gondolom, hogy ezt egy kicsit részletesebben meg kellene vitatnunk a jövőben. Ez az eredmény orientált mutatók alkalmazása, különösen a kohéziós alap esetében. A makroökonomiai feltételhez kötöttségről is beszéltek a kollégák, ez a kondicionalitás tényleg fontos, és ez segítheti a tagállamokat abban, hogy a specifikus célkitűzéseiket elérjék, illetve hogy harmonizálják ezen célkitűzéseket az európai szükségletekhez. Ez a feltételhez kötöttség még nem teljesen kidolgozott, jó lenne, hogyha erről a jövőben még vitáznánk. A kondicionalitásnak ugyanakkor kéz a kézben kell haladnia a kohéziós politika kitűzéseivel. És volna itt még egy fontos téma, ez az 5%-os tartalék a kohéziós alapokból. Ezt a tartalékot olyan tagállamok kaphatnák meg, amelyek bizonyos mérföldköveket már teljesítettek úgy vélem, hogy mind a pozitív, mind a negatív hatásokat meg kellene vizsgálni egy ilyen jellegű javaslat esetében. Árnyék jelentéstevő vagyok a kohéziós alapról szóló szövegnél, úgyhogy mindenképpen érdekel engem ez a téma. Látható, hogy a javaslat megpróbál az új helyzethez alkalmazkodni, de azért vannak még itt olyan pontok, ahol megközelítést kellene váltani mint ahogy tegnap is elmondtam a tentével kapcsolatos vitánál. Úgy vélem, hogy óriási különbségek vannak, óriási infrastruktúrális különbségek vannak tagállamról tagállamra nézve, és ezt a helyzetet is meg kell oldani. Úgy vélem, hogy egyértelmű mutatókra és egyértelmű fogalommeghatározásokra van szükség a projektek kidolgozásának tekintetében mindenképpen mérhető és számszerűsíthető eredményekre és indexekre van szükség. Éppen ezért üdvözlöm a sikeres projektek mérésére vonatkozó indexeket és a projektek sikerességére vonatkozó mérési mutatókat. A bürokrácia csökkentésére irányuló erőfeszítéseket pedig maximálisan üdvözlöm. Támogatnunk kell az ellenőrzés javítását, a finanszírozás ellenőrzését tehát javítani kell, és el kell kerülni a kohéziós régiók közötti versengést. Itt van ez a 10 milliárdos átutalási lehetőség, ez ugye 15%-ot képvisel a kohéziós alapos finanszírozásokon belül. Egyértelmű feltételeket kell támasztanunk, annak érdekében, hogy ne veszítsük el a pénzt a kulcsfontosságú infrastruktúrák támogatására. Egyértelművé kell tenni, hogy európai szintű koordináció valósul meg a projektek tekintetében, és az európai hozzáadott értéket pedig megfelelően definiálni kell. Ezek, ezen kívül a CEF-fel kapcsolatos vitát is konkrétabbá kell tenni, és a különböző tagállami allokációkat pedig meg kell tartanunk megfelelő szinten, és nem szabad csökkentenünk. Úgy vélem, hogy ebben a tekintetben a use it or lose it megközelítés nagyon fontos. Ami a plafonértékeket illeti a GDP 5,2%-át, hát itt megértem azokat az erőfeszítéseket, amelyek a tagállamok fiskális stabilitásának megőrzésére vonatkoznak, de azért nem hiszem, hogy meg tudnánk oldani úgy a finanszírozási problémákat, hogy egyszerűen csökkentjük a projektek számát. Véleményem szerint a bürokrácia csökkentésével lehetne itt megfelelő eredményt elérni. Mérnünk kell továbbá a rendelet hatósa, hatásait, és a GDP 2,5%-ára vonatkozó küszöbértéket. Ami a beruházási prioritásokat illeti, itt mindenképpen előnyben kell részesítenünk a biztonságos infrastruktúrákat. A biztonságos közúti közlekedés nagyon fontos, ugyanis a közúti balesetek 75%-a alacsonyabb rendű utakon történik, tehát a közúti közlekedés biztonságnak mindenképpen prioritásnak kell lennie. Ez egyébként szerepelt a 2015-ig megvalósuló közlekedés című fehér könyvben, mint ahogy számos más dokumentumban is. Ucsiasz úr. Köszönöm szépen. Kramer kollégának szeretnék köszönetet mondani ezért a előadásért, és úgy gondolom, hogy nagyon pozitív az, hogy először a vélemény kulcs témáit vizsgáljuk meg, még mielőtt az első vázlatot megvizsgálnánk. Én a Regi Szakbizottságban is dolgozom, úgyhogy ezzel a témával már nagyon sokat foglalkoztam ott. Nos, véleményem szerint abból kéne kiindulni, hogy ez a dokumentum nagyon is különleges. Vegyük azt figyelembe, hogy egyetlen rendelettel próbálunk öt alapot szabályozni. Ez az integrált megközelítés helyén való, és ezért nekünk is ilyen integrált módon kell vizsgálni a témákat. Tehát meg kell próbálni erőfeszítéseket tenni, hogy a különböző szakpolitikákat ilyen integrált módon vizsgáljuk. El kell még azt is mondanom, hogy arról is, hogy az európai az európai parlamentnek nem tetszik az, hogy az, hogy az Európai Bizottság kizárja az Európai Parlamentet a döntéshozatalból. Ezt nem tudjuk elfogadni, csak elvi szinten egyeztetnek velünk, és utána pedig az igazi munkát, a, a valós munkát a bizottság végzi. Kérem, hogy ezt, ezt az érvet is hangsúlyozzuk ki. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy pozitívnak számít az a bizottság részéről, hogy egyértelműen megjelenítették a prioritásokat, tehát világosan kiemelték, hogy mik a prioritások ezen témával kapcsolatban. A kollégák korábban teljes joggal adtak tanúbizonyságot zavaruknak, hiszen ugye a 2020-as stratégiáról beszélünk, hogyan illeszkedik mindenbe ez a téma, hogyan lehet a, a, a fenntartható közlekedést megvalósítani. Ez egy adott alapelv, ebből nem engedhetünk. Aztán fontosnak tartom még az ex ante feltételrendszert, illetve az ex post feltételrendszert. Jónak tartom azt, hogy előzetesen kell meggyőződni a megfelelő feltételek meglététől, hogy oda lehessen ítélni a különböző alapokat, és azt is fontosnak tartom, hogy ex post feltételek is legyenek, hogy megvizsgáljuk, hogy történtek-e hibák, visszaélések, stb. stb. Tehát konkrét feltételek kellenek. Ami viszont az expost makro gazdasági feltételeket illeti, itt gondjaim vannak. Nos, egyetlen partnerségi nemzeti, nemzeti szerződésünk van, tehát egyetlen ilyen szerződés van. Tehát vannak ügyesebb régiók, akik könnyen tudják a különböző szakpolitikákat alkalmazni, könnyebben alkalmaz, könnyebben fölhasználják az alapokat, és vannak régiók, amelyek erre kevésbé alkalmasak. Nos, szerintem ezt kéne valahogyan tükrözni, ezért kéne az ex post makrogazdasági feltételeknek némi féket megszerkeszteni. Gyorsan mondom a többit. Vasúti projektek. Itt fontosnak tartom a szinergiákat, illetve a komplementaritást. Úgy vélem, és ezzel zárom is, hogy itt is utalnunk kell az idegenforgalmi érdeke, érdekekre. Tehát, hogy erre a rendkívül fontos, erre a rendkívül fontos tevékenységre is legyen megfelelő pénzügyi keret. Köszönöm szépen. Hello, úr, köszönöm szépen. Köszönjük szépen Michael Kremernek a prezentációt. Nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni. Először is pénzügyi jellegű rendeletről van szó. Ez az első dolog, amit el kell mondanunk ebben a témában. Ezekről a szövegekről. Tehát ezt ilyetén módon is kell akkor értelmezni. Másodszorban nagyon fontos megjegyeznem, hogy óriási különbség van a regionális fejlesztési alap típusú alapok, illetve a strukturális alap között, mert a regionális fejlesztés alap és a szociális alap úgy működik, hogy a tagállamokat és a régiókat fogja össze, míg a kohéziós alap kizárólag nemzeti, országos jellegű. Ez pedig óriási különbség. Ez számunkra is nagyon fontos, és a bizottság számára is nagyon fontos. Hogyha megnézzük az aggájainkat, ezek transzverzális jellegű aggályok, ezek eléggé átfogó agályok az európai 2020-as stratégiával kapcsolatban, vagy pedig azokkal a problémákkal kapcsolatban, amiket UGS úr az imént már kiemelt. Az is nagyon fontos, hogy a közlekedési beruházásokra vonatkozó alapok nagy részben regionális jellegű alapok. Tehát még az olyan közlekedési esetekben is, mint amelyek mondjuk olyanok, mint a ten, itt mondjuk 27 millióval dolgozhatunk évente, tehát ennyi európai pénzt használunk fel regionális alapokon keresztül. Mondjuk, hogyha ezt össze hasonlítjuk a végrehajtó ügynökséggel, aminek egy milliárdja van egy évben, akkor azért látható a különbség. Ez az óriási különbség a regionális fejlesztési alap, illetve a strukturális alapok között. Ami pedig az ex ante alapelvet illeti, természetesen fontos, hogy megnézzük, hogy az adott projektnek, vagy a bizottsági tematikában, vagy pedig a 2020-as stratégiában milyen jelentősége van. Még egyszer szeretném mondani, hogy itt pénzügyi jellegű határozat rendeletről van szó. Ami a CEF-et illeti például itt árnyékjelentéstevő vagyok egyébként, tehát ez az eszköz, a Connecting Europe Facilities 67 millió euróval dolgozik, és természetesen figyelembe kell venni a több éves pénzügyi keretet is, ez egyébként még nincs is, eh, ez egyébként még nem is került elfogadásra. Tehát a kohéziós alapból 67-68 millió jut majd itt közlekedési kérdésekre, környezetbarát kérdésekre és eh, energiahatékonysági intézkedésekre tehát itt ez a 68 millió azért nagyon komoly kapcsolatban áll a közlekedési projektekkel. Ami számunkra probléma az az, hogy nincsen olyan mutató, ami egyértelműen megmondaná, hogy milyen közlekedési projekteket lehet majd finanszírozni nem beszélünk a komodalitásról, nem beszélünk az európai hozzáadott értékről, nem beszélünk a fő folyosók, illetve mellékfolyosók kérdéseiről, vagy hát alig beszélünk ezekről. És van még egy második pont is, ami nagyon fontos, és még egyszer mondom, hogy pénzügyi rendeletről van itt szó, ez pedig az, hogy hogyan és mikor kerülnek átutalásra ezek az összegek a tagállamok részére. Tehát hogyan osztják meg ezeket a pénzeket? Van egy előzetes leosztás másodszorban. meg kell néznünk, hogy előgaranciákkal, vagy pedig egyéb <coughs> pénzügyi eszközökkel fogunk-e dolgozni, mint motor, mint a projektek motorja. Meg kell néznünk, hogy hány százalék európai pénzt lehet a kohéziós alapokon belül a kiválasztott projektekre szánni. Ez a leosztás, tehát ez az előre kiosztás alkalmazásra kerül-e vagy sem, mert ez rendkívül fontos kérdés. Az elsőként érkezett, elsőként kiszolgált elv szerintem a kohéziós alapoknál eléggé bonyolultan lesz majd alkalmazható, gondolom ez kiderül majd a tanácsban lefolytatott vitákból is. A use it or lose it pedig azokat a tagállamokat fogja negatívan érinteni, amelyeknek eleve problémáik van meg kell néznünk, hogy a pénzek felhasználása hogyan történik majd a kormányzási szinten, és ez egyáltalán nincs benne az irányelvben. És még néhány szót szeretnék szólni a függelékekről, és utána befejezem. A Transferzalitásról már beszéltünk, itt vannak a különböző kilométerben lefektetett adatok, és mint ahogy Michael is elmondta, a tonna kilométer vagy utas kilométer adatok szerintem sokkal relevánsabbak, mint az épített kilométerek száma. Aztán itt van ez a 10 milliárd a kohéziós alapból, ami a European Facilities-re, tehát a CEF-re kerül majd felhasználásra ennek a bevezetéséről még nem beszélünk a szövegben, szóval itt azért komoly bizonytalanságok vannak. Itt van ez a 10 milliárd, ezt a végrehajtó ügynökségen keresztül kapja majd meg a CEF. Itt vannak a, a kohéziós alapos kritériumok, de hogy most ezeket kell -e alkalmazni, vagy sem, ez lenne a második kérdés, amit szeretnék föltenni. Hát azért vannak még bőven kérdések. Szerintem ez a rendelet eléggé homályos még. Cikáó asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is a prezentációt, és mi is várjuk magát a jelentést. Először is szeretnék egy általános megjegyzést tenni. Emlékszem azokra a vitákra, amiket az energiahatékonysági irányelvvel kapcsolatban lefolytattunk. Nem itt volt ez a vita, hanem az ITRE szakbizottságban. És amikor különböző specifikus kérdésekre tértünk rá a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatban, akkor azt hallottam, hogy a rendelet csak korlátozásokat és kivételeket tartalmaz, és az alapdokumentum, a keretdokumentum, ami nem is jogalkotási dokumentum, ott kell megtalálni az alapvető referenciákat. Hát én remélem, Remélem, hogy a strukturális alapokról szóló csomaggal nem lesz majd ez a probléma. Mindenképpen jogalkotási folytonosságot kell biztosítanunk. Ami a kiválasztási kritériumokat illeti, ezeknek mindenképpen benne kell lenniük a rendeletben, és nem más szövegekből kell ezeket kiszemezgetni, amikre csak utalunk a rendeletben, mint amilyen ez az általános keret, aminek egyáltalán nincsen jogalkotási vagy jogi ereje. Másodszorban pedig szeretnék a városi közlekedésről is néhány szót szólni. Véleményem szerint a szakbizottságunk számára nagyon is fontos, hogy ezt a témát is figyelembe vegyük, és ez is benne legyen a strukturális alapokról szóló rendeletben. És mint ahogy Riké úr az imént elmondta, vannak olyan alapok, amelyeket regionális fejlesztésre irányoztak elő, és ezekben az esetekben a tagállami szubszidiaritást is figyelembe kell venni. A közlekedési fehér könyvben, ami az elmúlt évben került elfogadásra, van egy referencia a városi közlekedés fejlesztésére. És a következő éves pénzügyi keretben pedig nincsenek olyan összegek, amelyeket a helyi önkormányzatok számára szántak volna a városi közlekedés fejlesztésére. Szóval nem tudom, hogy a városi közlekedés fejlesztése hogyan fog megvalósulni, ráadásul itt van a külső audit, a külső ellenőrzés is, amelynek rá kell még bólintania ezekre a tervekre. Azt hiszem, hogy ez az eljárás eléggé veszélyes. És ráadásul ellent mond a szubszidiaritás alapelvének. Remélem, hogy mindez tisztázásra kerül majd a rendeletben, amiről most vitázunk és a strukturális alapok felhasználása is tisztázódik majd a következő több éves pénzügyi keretben. Ami a 10 milliót illeti a kohéziós alapból, Egyetértek azzal, hogy fontos, hogy ezeket az alapokat valóban a régiók használhassák fel a konvergencia régiókra gondolok, és különösképpen a közlekedési ágazat fejlesztésére. De itt természetesen nemzeti allokációkra is szükség lesz. A pénzügyi csomagban, a következő MFF-fel kapcsolatban az új tagállamok 10%-ot veszítenek a strukturális alapokból. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a 10 milliárd, ami közlekedési projektekre fordítandó vagy fordítható, az új tagállamok a konvergencia kritériumok figyelembevételével ne veszítsenek pénzt. Ezért támogatom egyébként a nemzeti allokációt de természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy ezeket a pénzeket közlekedési projektekre kell fordítani, ugyanis vannak problémák a közlekedési infrastruktúrákkal. Szeretném még elmondani, hogy a tengeri, illetve a vasúti közlekedést is fejleszteni kell, ezt is támogatom. És azt is szeretném még elmondani, hogy az új tagállamoknak nagyon sok segítségre van szükségük a közúti közlekedés fejlesztésére. Krémer úr azt mondta, hogy ez eléggé környezetszennyező közlekedési mód, de azért szeretném elmondani, hogy Romániában azért olyan környezetszennyező a közúti közlekedés, mert nincsenek autópályáink, mert hatékonytalan a közúti közlekedés, és nagyon sok a közlekedési dugó. Hogyha meglennének a multimodális termináljaink és meglennének az autópályáink, akkor sokkal kevésbé lenne szennyező a szárazföldi közlekedés is. Remélem, hogy mindez megfelelőképpen tükröződik majd a strukturális alapos résznél. Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank. Um... Köszönöm szépen. Néhány kérdésre szeretnék röviden kitérni. Először is hogy viszed vagy fizeted. Ugye a különböző országokat a pénzügyi válság különböző módon érinti. Erre is tekintettel kell lenni. Látni kell, hogy néha a jelenlegi pénzügyi nyomás következtében az egyik vagy másik projekt nem azzal a sebességgel halad előre, mint ahogy azt eredetileg esetleg tervezték. Másrészt ugye társfinanszírozáson alapulnak ezek a ezek a projektek, és akkor az adott ország tovább eladósodik, ha ezt biztosítja. Tehát ez a use it or lose it elv, ez azért megfontolás tárgya kell, hogy legyen ott, ahol nagyon nagy a nyomás. Most nem tudom, hogy itt különleges óvintézkedésekre lenne szükség. A második kérdés. Tika asszony említette az imént. Igen, néhány új tagállamban vannak olyan hatások, amelyek figyelembe veendők, tehát például az autóutak infrastruktúráját illetően. De azt hiszem, hogy azt azért meg kell állapítani, hogyha a fenntarthatóság elvét komolyan vesszük, akkor nem feltétlenül kell azokat a hibákat elkövetni az új tagállamoknak folyamatosan, amelyeket mi itt a nyugati világban elkövettünk. Tehát nagyon sok tapasztalatunk van, hogy nem minden új közlekedés infrastruktúra e, biztosítja egyben a megoldást, ellenkezőleg néha még majdnem e, kiélezi a problémákat. Véleményem szerint ezért, amit hallottunk, ugye az ex ante és az ex post ellenőrzéssel kapcsolatban központi kérdés kell, hogy legyen én a jogi bizottságban a közösségi jog megvalósításával foglalkozom. A helyzet egyáltalán nem kielégítő, hogy mindig utólag állapítja meg az ember sokkal később, hogy egykor nagy hiba történt, mert nem vették figyelembe az uniós elveket. És ezért a tagállamot figyelmeztetni kell, vagy óva inteni, és ez eredményezi azt, hogy a hibák ismétlődnek, halmozódnak állandósulnak, és nem is veszik figyelembe azt, amit mi közösen mondunk, és itt azok is ő, ott ülnek, akik elkövették a hibákat, és ők döntenek együtt az európai infrastruktúráról. Ez egy alapvető probléma, ezzel folyamatosan szembesülünk. Különösen a közúti ö, infrastruktúrát illetően jó lett volna néhány előzetes óvintézkedés, egy ex ante vizsgálat. A partnerség, amit bejelent a tagállam, és hát akkor azt kell mondanunk, persze, csak olyan projekteket jelentettek be, amely nem felel meg a kritériumoknak. Ez egy nagyon furcsa partnerség lesz. Tudom, hogy sok új tagállamban, meg a régiekben is van olyan igény, hogy maguk dönthessenek arról, hogy mit építsenek, mit nem. A kérdés csak az, hogy mit lehet a társfinanszírozásba bevonni. Ezek a kérdések olyanok, hogy ha feladjuk az elveinket szépen lépésről lépésre, amit előzőleg rögzítettünk, akkor jó sok ö, olyan vitára kerül majd sor, mint most, és akkor bizony nehéz lesz a szavunk hitelességét biztosítani. Ezek az elvek szerintem fontosak. A központi kérdés számomra tehát az, hogy a partnerség reális-e, ha a néhány tagállam szándékai teljesen más irányba mutatnak. Hájjel Szendel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Kramer úrnak javaslatáért, illetve előadásáért. Néhány dolgot szerettem volna kihangsúlyozni. Nos, minden egyes dokumentumban, ami nagyon komoly befektetést jelent a a költségvetés, európai költségvetés szempontjából hangsúlyozni kell, hogy hogy fenntartható fejlődésre van szükség, illetve zöld, azaz környezetbarát munkahelyek teremtésére. Sokszor beszélünk a teremtésről, a bizottságnak nem tudom, hogy megvan-e a megfelelő adatgyűjteménye ahhoz, hogy tényleg sikerül a célokat megvalósítani. Aztán megint fölmerült itt az, hogy a fenntartható közlekedési hálózatokat hogyan lehet kifejleszteni. Beszéltünk az együttműködésről, a helyi együttműködésről, illetve a többi együttműködési szintről, a, például a tagállamok feletti együttműködésről. Talán arról is lehetne beszélni, hogy hogyan lehet vitát kezelni. Tehát vita kezelési mechanizmusokra is van szükség, helyi szinten, regionális szinten, tagállami szinten. Hogyan lehet ezt tehát békésen tárgyalások keretében megtenni? Ehhez kapcsolódik még az is, hogy ha egyre több helyi stratégia és terv készül, akkor akkor ezeket valamilyen módon egyeztetni kell egymással. Tehát olyan ez, mintha a régiók azt tapasztalják, hogy felőlük, hogy felettük valahogyan döntés születik, és rájuk erőltetnek egy-egy tervet. Aztán a szubszidiaritás kérdése, ezt is mindenképpen érvényesíteni kell, és ezen belül oda kell figyelni arra is, hogy a városi közlekedés fejlesztése is megtörténjen. Egyetértek azzal, hogy az idegenforgalomra oda kell jobban figyelni. Most áll elő először az, hogy van jogalapunk arra, hogy ilyesmivel foglalkozunk, hiszen az idegenforgalomhoz, turizmushoz tartozik egy stratégia most már, illetve az európai területi együttműködés is ki teljesedik olyan régiókra, amelyek nem tartoznak az Európai Unióba, tehát európai és nem európai régiók közötti együttműködése is oda kéne figyelni. Még egy dolog, talán ezt is felhasználhatja a Kramer úr majd a munkájában. az is nagyon fontos, hogy, hogy a büntetési és jutalmazási rendszerben megfelelően odafigyeljünk ne csak a büntetésekre, hanem a, hanem a jutalmazási rendszerre is, tehát értékeljük azon, azon régiókat, projekteket, eh, ahol eh, jó munkát végeztek. Köszönöm szépen. A bizottság következik, Lankrájer asszony. Very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az összes hozzászólást. Nagyon-nagyon sok témával foglalkoztak. Ebből néhányat szednék egy csokorba. Nagyon sokat hallottunk arról, hogy mit is, miről is szól ez a jogszabálytervezet. Az, Euró- az Európa 2020-as stratégiáról is sokat beszéltek. Nos, az összes EU-s programnak az a célja, hogy intelligens, inkluzív és fenntartható növekedést próbáljuk megvalósítani. A különböző partnerségi szerződésekben ennek kell megvalósulnia a tagállami szinten és a különböző projektekben is. Említették a keretet. Ez egy delegált aktus lesz majd Lisszaboni szerződés keretén belül, ugye ez egyik új jogalkodási módszer, de az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban egyébként előkészít nagyon a közeljövőben egy, egy munkadokumentumot. egyébként nem csupán a mi jogalkotási javaslatunk fog számítani, lesz egy másik folyamat még ezzel párhuzamosan, de az eredményét néhány nap múlva megismerhetik. Megpróbáltuk azt elérni, hogy az alapok felhasználása lehető leghatékonyabb legyen. Ezt konzultáción keresztül próbáltuk megvalósítani, mind az öt alappal kapcsolatban. 11 ilyen folyamatot indítottunk, a regionális fejlesztési alappal kapcsolatban koncentrációt javaslunk. Három témával kap, témával foglalkozunk leginkább, a kutatással, a KKV-k versenyképességével, illetve az alacsony szénfelhasználású gazdasággal. Erre, fog, erre koncentráljunk a munkánk legnagyobb részét ezen alappal kapcsolatban. Aztán fontos elem az is, hogy az eredménycentrikusságot tűztük ki célként, szám, be fogunk számolni rendszeresen itt önök előtt, elmondjuk azt, hogy mire használtuk, ezek az, mire használtuk fel ezeket az alapokat. De ezt a tevékenységet azzal egészítjük ki, hogy korábbi szinteken, korábbi fázisokban is megjelenítjük az eredmény orientáltságot. Így aztán könnyebben lehet azt látni, hogy mire is használtuk fel ezeket az alapokat. Erre a célra találtuk ki az exante feltételeket is. Fontos, hogy már az elején beépítsük a rendszerbe a feltételeket, legyen egy stratégiánk arra, hogy kutatás, stb. stb. a tervezés, hogyan illeszkedik bele egy-egy város, régió életébe. Aztán a jutalmazás, illetve büntetés, az alapok 5%-át az alapján ítéljük oda, hogy megfelelő ered, megfelelően eredményese egy-egy projekt. Aztán makro rég, makrogazdasági feltételesség, feltételrendszer. Ez nem egy egyedülálló eset, horizontálisan kell megvalósítani ezt a feltételt az összes szakpolitikában. Az egyszerűsítés kérdését is felvetették. Itt is azt mondhatom el, hogy nem csak ebben a szakpolitikában jelenik ez meg, hanem az összes szakpolitikában próbáltuk ezt megvalósítani. az, az elvezérelt minket, hogy a kedvezményezetteknek sokkal könnyebb legyen a dolga. Tehát próbáljuk a felhasználók számára könnyebbé tenni az életet, mindent egyszerűsítünk. Még egy dolgot szeretnék mondani, és aztán majd átadom a szót a kollégámnak, hogy a közlekedésről beszéljen. Tehát a partnerségekre helyezzük a hangsúlyt. A parlament sokszor elmondta, hogy az jövőbeli programokban nagyobb szükség lenne a partnerséget megjeleníteni, tehát a partnereket is a tárgyalóasztalhoz kell ültetni. Ezzel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy a programozás összes fázisában vegyük figyelembe ezt a partneri vetületet, ez az egyik javaslatunk, a második pedig az, hogy egy magatartás kódexet dolgozzunk ki. Ezzel próbálunk a parlament, az EGSZB és a régiók bizottságának az igényeire válaszolni. Egyébként a munkadokumentumban ezt is megtalálhatják majd, így az érintett felek értesülhetnek a fejleményekről. Most pedig szeretném átadni a szót a kollégámnak, akik aki különös tekintettel a közlekedési vetületekről fog beszélni. Köszönöm szépen. Kérem, hogy röviden, és aztán majd Krámer úr következik. Köszönöm, elnök úr. Tényleg nagyon-nagyon röviden fogok fogalmazni. Közlekedési kérdések. A rendeletben a közlekedésre vonatkozó egyéb rendeletek vonatkozásait lát, tehát az egyéb rendeletekben található dolgoknak a vízhangját láthatják ebben a rendületben. Ez a mostani anyag egy nagy előrelépés, hiszen a fenntartható közlekedéssel foglalkozik, karolja föl, és ez már a beruházások szintjén is megjelenik. a fenntartható közlekedési módokat sokkal jobban ösztönözzük, tehát bizonyos közlekedési módokat jobban finanszírozunk, például beruházási szinten. Aztán exante feltételrendszer, ez a rendszer már működik, a tagállamok így könnyebben tudják megvalósítani a fenntartható közlekedési projekteket, illetve gyorsabban is. Egyébként ez a múltban gondot jelentett, különös tekintettel bizonyos közlekedési módokra. Ennyit szerettem volna elmondani. Mihály, egy kis összefoglaló. Ja, <clears throat> erstmal möchte ich... Hát először is Köszönöm a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy ő ugyanolyan jó lesz az együttműködés, mint a fehér könyvvel kapcsolatban. És mielőtt a jelentést április 24-én bemutatjuk, és aztán május 31-én szavazni fogunk, Két dolgot elfelejtettem. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust, azt nem említettem, és azután ő felhívták a figyelmet arra, és hát jó, hogyha a bizottság képviselői ezt mindig el tudják érni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal dolgozhassunk. Bennünket azonban választanak, és én személyesen nem tudom fordítani, mert elfordul az előadó a mikrofontól, nem hallható, amit mond. Ezt nem csináljuk, mert így módon Bianco cseket adunk, és nem tudunk együttműködni. Remélem, hogy ezt így gondolja a parlament többsége. Igen. Egy dolgot azonban szeretnék még megemlíteni, Tikau asszony én is tudom, hogy az új tagállamokban mm, szükség van még útépítésre, de azt is tudom, hogy az új tagállamokban, amióta tagjai az Európai Uniónak, főleg a közúti közlekedésbe történtek beruházások, és elhanyagolták a vasutat. Ez vonatkozik Romániára is. Egyszer vonattal akartam odautazni, nem tudtam. Végül is autóval mentem. Ez vonatkozik Magyarországra, Lengyelországra, 1,2 milliárd eurót költöttek el, de nem a vasútra. Tehát itt oda kell figyelni, és a következő 20 évben Romániában az autópályahálózatot bővítik, akkor elkésnek a vasúttal, mert addigra már mindenki átállt arra. Tehát a kettőre együtt kell gondolni. Meg kell nézni, hogy hol jobb a hatás a CO2 kibocsátást illetően. Én csak azt mondhatom, hogy Berlin és Hamburg között nagyon jó a vasúti kapcsolat, és az autóbán szerepe csökkent, a közlekedésé pedig abszolút csökkent. Tehát kérjük az előadót, forduljon a mikrofonhoz, mert így nem fordítható, amit mond. Ebbe az irányba kell haladnunk, az iránynak kell helyesnek lennie, és az irány pedig az éghajlatváltozás. Fontos a mobilitás, de ha nem változtatjuk meg a mobilitást, nem tudjuk megvédeni a klímát, az éghajlatot. Köszönöm. Én is köszönöm, Michael. A szavazása a bizottságban május 21-én lesz a tervek szerint, úgyhogy várjuk a jelentést, aztán majd ö, következik a vita, meghatározzuk a módosítók benyújtásának határidőjét. Nagyon szépen köszönöm. És akkor ezzel a délelőtti ülés végére értünk. Három órakor folytatjuk még pedig a TNT finanszírozási eszközeiről szóló tanulmány bemutatásával. Köszönöm. Um.